Bene, allora cominciamo. Eh, Kezdjük meg az ülést. Ezt a nyilvános meghallgatást ma délután egy rendkívül fontos témával kapcsolatosan, vagy nem más, mint eh, a számítási felhőben rejlő potenciál felszabadítása Európában. Nos, eh, még néhány szót szólnék, mielőtt elkezdenénk a munkát, azt illetve, hogy hogyan szervezzük meg mai munkánkat. 17 óra 30-ig van időnk. Pilar del Castillo nyitja meg a munkákat, aki az ITRE szakbizottság jelentéstevője. Ezt követően 15-15 percben kapnak majd szót vendég előadóink, akik itt jelen vannak. Öt előadónk van, majd az előadások végén 5 percben adunk szót néhány észrevételre, Azonnal meg is adom a szót Pilárnak. Uh, well, thank you, thank you very much, uh, President. Uh... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetünk, és hogy megtarthatjuk a mai meghallgatást. Ami a két másik jelentéstevőt illeti, a másik szakbizottságoktól sajnos ők nem tudnak eljönni, úgyhogy nem fognak tudni hozzászólni a mai vitához, ezért talán egy kicsit több idejük lesz a többieknek. Én magam egyébként röviden szeretnék hozzászólni. Úgy gondolom, hogy eléggé egyértelmű, hogy a gazdasági és kereskedelmi jelentősége a számítástechnikai felhőnek folyamatosan növekszik. Tulajdonképpen elvégeztünk ezzel kapcsolatban egy tanulmányt, és megpróbáltuk megnézni, hogy az Európai Unióban milyen lehetőségekkel bír a számítástechnikai felhő, vagy a felhőn alakuló, alapuló számítástechnika. Hogyha megnézzük, hogy milyen lehetőségek és milyen potenciál rejlik ebben akkor fel kell mérnünk az ezzel kapcsolatos kihívásokat is, illetve azt, hogy milyen feltételek kellnek ahhoz, hogy a felhő megfelelőképpen fejlődhessen és kibontakozhasson Európában. Először is a nem technikai Először is a nem technikai jellegű aspektusokra szeretnék kitérni, például a jogi kérdésekre, amelyek leginkább az adatvédelemmel állnak kapcsolatban és azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a felhő a saját számítástechnikai és adatvédelmi biztonsággal kapcsolatos eddigi felfogásunkat és álláspontunkat teljesen átírja. A felhős szolgáltatókat mindenképpen a megfelelően magas biztonsági normákhoz kell kötni. Az interoperabilitás és a megfelelő nyitottság is szükséges. Ez kell ahhoz, hogy a különböző felhőszolgáltatók között verseny és egészséges verseny alakulhasson ki. Az ezzel kapcsolatos normásítási tevékenységet fel kell gyorsítani. Harmadsorban pedig a magánszféra bevonásáról is szeretnék beszélni. Nem csak arról, mert így nagyon komoly produktivitás növekedést lehet elérni, és javítani lehet az eredményeket, hanem azért is, mert ezek megfizethető és hozzáférhető áron elérhetőek, és az Európai Uniós polgárok számára innovatívabb jellegű szolgáltatások nyújtására ad lehetőséget. A szolgáltatások tekintetében is komoly előrelépésre számíthatunk. A közigazgatás éppen most halad át a digitális váltás időszakán ez olyan téma, ami rendkívül fontos, és amelynek mindenképpen a digitális agenda prioritásaként kell megjelennie. Meg kell néznünk, hogy mit tehetünk ebben az ágazatban, hogy mit tehetünk a különböző digitális aspektusok fejlesztésének érdekében. Tehát ez a digitális átállás rendkívül fontos. Az Európai Bizottság véleményem szerint jó stratégiát készített el, és itt a parlamentben ránk most már csak némi finomhangolási munka vár. Szeretném kihangsúlyozni, hogy milyen fontos a digitális belső piac százszázalékos kiterjesztése. A digitális egységes piachoz megfelelő harmonizációs szintet kell elérni, hogy minden egyes ebben rejlő potenciált ki tudjunk használni, és tényleg létre tudjuk hozni az egységes digitális piacot. A meghívott előadók olyan szakértők, akik ismerik a felhő alapú számítástechnikával kapcsolatos kihívásokat, akik ismerik a felhőpiacot, akik ismerik azokat az akadályokat, amelyekkel szembe kell néznie a magánszférának, hozzá fognak szólni az ECI normáival kapcsolatban, biztonsági témákkal kapcsolatban, és a fogyasztók felfogását is el fogják majd mondani a felhő stratégiával kapcsolatban. Sargentini és Geriner kollégák, mint ahogy az imént elmondtam, a másik két jelentéstevő sajnos nem tud eljönni, ezért az első panel első hozzászólójának, Stefano Frattának már is megadjuk a szót. Uh, dear members of parliament, ladies and gentlemen. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, hogy elmondhassuk a Telefonika véleményét ebben a témában. Én a Telefonika Digitálnál dolgozom, Stefano Fratta a nevem. A Telefonika azon részlegénél, ahol az új termékeket és szolgáltatásokat dolgozzuk ki az egész világra vonatkozóan, és a felhőszámítás technológiában nagyon aktív szerepet vállalok, és nagyon örülök, hogy elmondhatom a véleményemet ezzel kapcsolatban. Elsőként ma szeretném, szeretnék elosztan, eloszlatni néhány félreértés azzal kapcsolatban, hogy mi is a cloud, a felhő, és mi lehet a szerepe az európai parban. Mindenek előtt emlékeztetném önöket rá, hogy annak ellenére, hogy ma Sokat beszélünk a felhőről, sokat beszélünk arról, hogy mi is ez a felhő. A valóság az, hogy az alapszolgáltatások az internet eleje óta már ismertek. Ha megnézzük, hogy milyen volt az első e-mailes e-mailje valakinek 20 évvel ezelőtt, az Hotmail, Yahoo vagy AltaVista volt, és az is már akkor egy ilyen felhőszolgáltatás volt, tehát 20 évvel ezelőtt már ez létezett, ami az internetes naptárakat illeti, ugyanezen az elven működnek. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mi is az újdonság az elmúlt évek során, miért beszélünk most konkrétan erről a felhő fogalomról, van néhány elem, ami hozzájárult ehhez. Az első az, hogy nagymértékben megnőtt a tárolási kapacitás, és olcsóbbá vált. Ma összehasonlíthatatlanul többet tudunk tárolni, mint akár pár évvel ezelőtt. A második pedig az, hogy a telekommunikációs hálózatok sebessége lényegesen megnőtt. Nagyon sok pénzt fektettünk be azért, hogy szélesebbé váljon az internetes sávszélesség, és ezért egyre több anyagot lehet a cloudba feltölteni a harmadik pedig új eszközök, táblagépek, okostelefonok jelentek meg és terjedtek el, tehát most már a felhőből zenét is lehet letölteni és más eszközöket, és ezért megváltozott az internetes kultúra is. Tehát ezek a tényezők az elmúlt években hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöjjön ez a ma is vitatott vagy megbeszélt felhő környezet. Ugyanakkor minden egyes eszközzel egy egészen más üzleti modellt alakítunk ki. Hogyha az, az okostelefont megnézzük, akkor azzal kis adatokat lehet a felhőre feltölteni. Ugyanakkor a szélesebb internetes sávszélességgel a multinacionális cégek most már nem helyileg tárolják az adatokat és a dokumentumokat, hanem felhőszolgáltatást vesznek igénybe, hogy egy multinacionális cég az egész világon az összes leányvállalata számára hozzáférhetővé tegyen egy adatot. Például a telefonikánál egy HR-es adatbázist, teljesen felhő alapú adatbázist hoztunk létre, és például a Buenos Aires-i, a San Paulo-i, a Tel Avivi, vagy a Madridi, vagy a londoni ö, telepeinken ugyanazon ö, szoftverrel, ugyanazon adatbázishoz férhetnek hozzá, amit a felhőn keresztül lehet ö, letölteni, tehát ugyanolyan eszközökkel tudunk hozzáférni ezen adatokhoz mindenhol a világon. Hogyha megnézzük, hogy a felhő fogalom mögött milyen mechanizmusok vannak, egyetértek a bizottsággal, amikor azt mondja, hogy a felhő definíciója ö, nagyon homályos egyelőre, és nem szabad megfeledkezni arról, hogy a szabályozás mennyire befolyásolhatja ennek a környezetét. Nos, miután a, a tévhiteket megpróbáltam miután az első részt lezártuk, most szeretném a tévhiteket eloszlatni, miszerint a jelenlegi felhőszolgáltatás alapú iparág távolsági szolgáltatásokra alapul, és ezért a helyi szolgáltatások számára ez káros lehet. Nos, hogyha megnézzük, hogy egy helyi szolgáltatás vagy üzlet a felhőszolgáltatást veszi igénybe, akkor valószínű, hogy nem garantált az, hogy mennyire bizalmasan kezeli az adatokat ez az adott vállalat. Nos, Európában sok kisvállalatnál elveszítettek adatot, mert nem megfelelő volt a tárolási feltételrendszer. Azért, mert az adatokat egy régi hardveren egy régi merevlemezen tárolták, amit mondjuk elveszítettek, vagy egy olyan öm, eszközön, ami most már nem működik. Tehát nagyon sok adatot elveszítettek a vállalatok azért, mert nem a felhőn tárolták azt, hanem helyileg egy merevlemezen vagy egy szerveren egy kis vállalatnál. A kérdés az, hogy, egy további kérdés az, hogy egy átlagos KKV tud-e annyit beruházni biztonsági intézkedésekbe, hogy valóban tudja garantálni a biztonságot például a wifi hálózat levédésébe. Mi történik, hogyha a kisvállalatok vagy a kisebb üzletek a laptopjukat elviszik megjavítatni a sarki boltba, ki fog hozzáférni ehhez az anyaghoz, milyen biztonságintézkedésekkel dolgoznak, nem tudhatjuk ezt. Ehelyett a felhő biztonságot kínál mindenkinek, hiszen mi a felhőszolgáltatás nyújtói ezt a garanciát magunk hozzuk létre. A távszolgáltatás nagy, magas szintű felhőszolgáltatóknál rendkívül fontos kritérium. Nem szabad azt gondolni, hogy ha a helyi infrastruktúráról egy távinfrastruktúrára rakjuk át az adatot, akkor magasabb a kockázat. Nem, hiszen ugyanannyi, legalább ugyanannyi kockázat van a helyi tárolással is. Én szeretném, hogyha ezen elgondolkoznának, és ebből a feltételből induljunk ki, amikor a felhőszolgáltatásra vonatkozó szabályozásról gondolkozunk. Elég könnyű megérteni, hogy a telefonika a, ö, üdvözli azt, hogy a felhőszámítástechnika ö, lehetőségeit ö, szabadjára kell elgetni Európában, amit a bizottság is javasol. Ez a javaslat hasznos lehet az európai felhőszámítás szolgáltatások versenyképessége szempontjából és az egész európai ipar szempontjából, mind a kis, a közép és a nagy vállalatok számára is. Ugyanakkor ahhoz, hogy sikeres legyen a bizottság javaslata, e, néhány már meglévő és jövőben kialakulandó gátat és akadályt fel kell számolni, azért, hogy ezt a potenciált valóban ki lehessen használni. Mint már mondtam, a legfontosabb az, hogy a digitális e, egységes piacot akarjuk létrehozni, és rendkívül jó eszköz a felhő erre. De ahhoz, hogy valódi egységes piacot tudjunk kialakítani a területen, a már meglévő akadályokat fel kell számolni. Ezen akadályok több termékre, több szolgáltatásra is igazak, de kihasz, kihatnak a felhőre is. És ezért szeretnék pár percben át, ö, szeretném átnézni ezeket a kérdéseket. Először is. Egységes biztonsági szabályokra van szükség az egész EU-n belül. A Telefonika támogatja, hogy egy ilyen bizalmas kezelésre vonatkozó szabályozást egységesen bevezessünk mind a 27 tagállamra. Ez rendkívül fontos azért, hogy sikeres lehessen a felhőszolgáltatás Európában, és más szolgáltatás is, de most konkrétan e, a felhőszolgáltatásról beszélünk. Különösen azon szolgáltatásokra igaz ez, ahol nagy Egyesült Államok beli e, vállalatokkal kell versenyeznünk, akik az EU-n kívülről szolgáltatnak hasonló e, termékeket, szolgáltatásokat. Ez azért is igaz, mert gazdaságoságra van szükség a felhőn belül. Olyan termékbe kell befektetni, amelyet a lehető legtöbben fognak felhasználni, különösen azért, hogy a világon a többi felhőszolgáltatóval felvehessük a versenyt. A jelenlegi helyzetben ez nincs így. Egy termékre csak nemzeti hatályban tudunk fejleszteni, és nagyon gyakran láthatjuk a Telefonika Digitálnál, hogy hogyha egy terméket megpróbálunk kidolgozni, kifejleszteni. Utána ugyanazt a terméket, hogyha más országban el akarunk adni, nagyon nehéz ezt elérni, mert ország alapú az elvárások, az előírások egy adott termékre vonatkozóan, tehát felmerülnek fogyasztóvédelmi, bizalmaskezelési, adóügyi kérdések, és ezen akadályokat fel kell számolni és harmonizálni kell a helyzetet, hogyha valódi digitális egységes piacot akarunk kialakítani és a felhőszolgáltatásokra is egységes piacot akarok kialakítani. Ami a digitális szolgáltatások egységes piacét illeti, több mint 500 millió embert tudunk így elérni, és a mostani helyzethez képest rendkívül nagymértékben növelhetünk a hatékonyságon specifikus és korlátozóbb jellegű, csak a felhőre vonatkozó előírásokat is bevezethetünk. Hogyha abból indulunk ki, hogy a felhő nem veszélyesebb, mint a mostani helyi alapú világ, akkor nincsen oka annak, hogy a felhőre vonatkozóan megnöveljük az administratív terheket és a bürokráciát. Különösen nem szabad azt gondolni, hogy a felhő alapú tevékenységek mind ugyanolyanok. Ezért nem szabad az ellenőrző és a feldolgozó közötti határokat összemosni. Egyik kulcs kérdés a keret kialakításában, hogy egyértelművé teszi a helyzetet a felelősség kérdésében a személyes adatok feldolgozásában. És a felhő nem más, mint az egész európai ipar helyzete, tehát ami az európai iparra vonatkozik, az a felhőre is vonatkozik. Fontos, hogy homogén legyen a termékek kialakítása. Nos, a felhő időszakában különböző felhő tevékenységeket folytatunk, és nem lehet csak egységesen mindenkire ugyanazt a megoldást ráhúzni. Az az egyedüli közös aspektus az a felhő szolgáltatásban, hogy távszolgáltatásként férünk hozzá valamihez. A fogyasztóvédelem, az általános szabályok és a távszolgáltatásra vonatkozó szabályokat rugalmasan kell megfogalmazni azért, hogy a felhő szabadon tudjuk a potenciált kibontakoztatni ami a specifikus minőségi küszöböt illeti, ezek túlságosan szigorúak a nem homogenizált piacon. Mi természetesen üdvözöljük a szabványokat és a specifikus küszöböket is, de megint csak figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a felhő egy rendkívül tág fogalom, nagyon sok különböző terméket magába foglalhat, ezért tehát az, hogy egy termékre valami működjön, nem jelenti azt, hogy a többire is ugyanaz működik a telefonika a felhőszolgáltatásokban nagyon fontos szereplő, és a tapasztalatunkból az derül ki, hogy ami a minőségi és a technikai szabványokat illeti, egy bankra vonatkozóan nem ugyanazokat kell alkalmazni, mint a fogyasztóra vonatkozóan. A személyes tartalmat, hogyha valaki az iPhone-járól szeretné feltönteni a felhőre, az egészen más elvárásokat igényel, mint az, hogy egy cég a számláját szeretné feltölteni. Ezért másként kell megközelíteni ezeket a termékeket. Remélem, hogy egyetértenek velem, hogy ez így elég egyértelműnek hangzik, éppen ezért szeretnénk, hogyha a szabályozás is ugyanilyen egyértelmű lenne. Ami a hordozhatóságot illeti, nincsen oka annak, hogy miért támasztunk nagyobb elvárásokat a felhő világában ezen a területen, mint máshol az, hogy kötelezővé tegyük a hordozhatóságot egy ország szoftverjével kapcsolatban, hogy azt más országba is átvihesse, hát ilyen előírás nincsen a felhőn kívül. Az, hogy egy szoftver alkalmazást egy konkrét operatív rendszerben lehessen használni, és egy másikban is, ezt mi nem várjuk el a felhőn kívül. Tehát valóban bizonyos helyzetekben, bizonyos tevékenységre vonatkozóan az adatok hordozhatósága nagyon fontos, de ebben az esetben ez egy kiegészítő pont, és figyelembe veszük a piacot. Más fogyasztókat lehet, hogy ez nem érdekel, és inkább azt szeretnék, hogyha olcsóbb, nem annyira öm, magas szintű szolgáltatást kapnának. A fogyasztó hagy döntsön erről. Hogyha megnézzük, hogy milyen fontos aspektusokat néztünk meg, a legfontosabb kérdések a következők, amire oda kell figyelni a szabályozás kilakításakor. Az első az, hogy a felhőszolgáltatások kialakítása és az európai felhőipar kialakításában arra van szükség, hogy a, az adatok rendelkezésre állítása és bizalmas kezelése szempontjából előre kell lépni. Második, a rugalmasság kérdése, ami a bevált gyakorlatokat, iránymutatásokat illeti. Maradjunk rugalmasak, nem szabad túl szigorú rendelkezéseket bevezetni, hagyjuk, hogy a piac kialakítsa ezeket. Harmadsorban, ami a bizalmas kezelésre vonatkozó biztonsági szabályokat illeti, általában úgy kell ezt alkalmazni a felhőre, hogy ne legyen külön a felhőre vonatkozó szabályozás. Köszönöm szépen. Va bene, allora ha chiesto di parlare. Ah, Pilar, prego. Pilar kap szót. Nem is tudom, hogy hogy jösszünk fel kérdéseket, vagy pedig az összes előadás után. Szerintem egy ekkora teremben ennyi résztvevővel megtehetjük azt, hogy előadónként kérdezünk. Köszönöm szépen az üzeneteket, és beszéltünk a közbeszerzésről, és akkor mégis inkább legyen úgy, hogy meghallgatjuk az összes előadót, és utána fogunk kérdezni. Van Fanavermátnak adom meg a szót. The head of unit of the procurement and contract unit of DGI Tech in the European Parliament. Az Európai Parlament DGI Tech képviselője vagyok, és szeretném megtartani ezt a prezentációt. és arról fogok beszélni, hogy milyen terminológiával kell dolgoznunk. Először is a felhőről kell beszélnünk, és el kell mondanom, hogy nem tudom, hogy ki mennyire ismeri maguknak a felhőknek a működését és a felhős szolgáltatások működését, az mondjuk biztos, hogy ezt most már szinte mindenki használja, úgyhogy szerintem már egy eléggé elterjedt kifejezésről van szó. Nézzük, hogy mi szükséges a felhő alapú számítástechnikához. Fontos, hogy ez az egész szervezet megfelelő érettségi szintre jusson el. Itt nem csak technikai érettségre gondolok, vagyis a külső összekapcsolhatóságra, a hozzáférhetői eszközökre, hiszen mondjuk egy kis és középvállalkozásnak nyilván mások az igényei, mint egy nagyobb szervezetnek. Fontos, hogy legyen egy olyan operatív támogató struktúra, amely lehetővé teszi a megfelelő változtatásokat. A belső felhasználók tekintetében, hogy a felhasználók és a szolgáltatás nyújtók megfelelő kapcsolatba kerüljenek. És természetesen, hogyha egy jó térképet akarunk erről elkészíteni, akkor először is a szolgáltatási igényekre vonatkozó térképezést kell megcsinálni, tehát hogy ha valaki részéről felmerül egy igény, egy új applikációra van szükség, akkor ezeket az elvárásokat először is fel lehet térképezni, és utána meg lehet nézni, hogy ennek megfelelő milyen szolgáltatások működnek már a felhőkben. És akkor most nézzük konkrétan a közbeszerzést és a felhők kihatását közvetlen és közvetett módon. Nézzük először is a széttagozódottságot. Tehát először is meg kell nézni, hogy több vagy kevesebb szerződéssel kell dolgozni. Először is a hardverek beszerzésénél rendkívüli módon megnövekedett a szerződések száma amelyeket fel kell dolgozni, hiszen nagyon sok szolgáltatást most már, illetve hardware kapacitást kiszerveznek. Aztán a szoftverek és a licenszek száma, száma szintén jelentős mértékben növekszik. Itt vannak a hálózati szerződések, ezek maradhatnak ugyanazok, vagy pedig a jobb kapcsolat érdekében esetleg ezeket meg kell újítani. Aztán jönnek a szolgáltatások. Elképzelhető, hogy egyetlen szerződő fél működött régebben, és hogyha most egy felhő alapú szolgáltatásra szeretnének áttérni, akkor megint csak több szerződéssel kell dolgozni. Aztán van egy logisztikai és közvetett kihatás is ez a négyzetméterekre vonatkozik a külső tárolási kapacitás tekintetében. És aztán felmerül a kérdés, hogy hány felhős szerződést tud az adott szervezet megvalósítani és elbírni, ez természetesen más egy nagy vállalat esetében, vagy pedig egy kis KKV esetében, amelyik viszonylag zárt környezetben dolgozik, és nem feltétlenül kapcs- kerül kapcsolatba sok felhőszolgáltatóval. Meg kell nézni az értékét is ezeknek a szerződéseknek. Valószínűleg a változás az lesz, hogy több szerződés lesz, amelyek kisebb értékűek lesznek egyenként, a felhőre történő átállás során. Ami a garanciákat és a biztosítékokat illeti, amit ugye elvárunk a szolgáltatóktól, ez is változni fog. Jelenleg általában a finanszírozási kapacitás az első garancia, ami elvárható, csak hát ennek nincs olyan értelme egy felhőben, meg lehet nézni mondjuk az eszközöket, és hogy ez milyen kihatással lesz az adott vállalkozás teljesítményére. Természetesen a megbízhatóság alapvető fontosságú, és fel kell készülni arra, hogyha a szerződés nem úgy működik, ahogy elvárták, és hát ilyenkor figyelembe kell venni, hogy nincs ott a hardware a helyszínen, nincs ott a szolgáltató a helyszínen, tehát hogyha valamilyen probléma felmerül, akkor meglegyenek a megfelelő biztosítások, meglegyen a megfelelő megkötött biztosítás. Ami a jogszabályokat illeti, fontos, hogy egyetlen alkalmazandó jog vonatkozzon az összes szerződésre, hát ez a felhő esetében nehezen megvalósítható. Akkor most melyik lesz az alkalmazandó jog? A fogyasztó országa, a szolgáltató országa, vagy pedig egy egészen más ország, ahol maguk az eszközök fizikailag megtalálhatóak? az is elképzelhető, hogy felveszük a kapcsolatot egy szolgáltatóval, ami csak mondjuk fiókja vagy leányvállalata egy másik vállalatnak, és magát a munkát egy másik tagállamban végzik el. És most át is térünk a következő pontra az ismeretlen helyre, tehát hogy nagyon meg kell bízni a partnerben, hiszen azt sem tudjuk, hogy helyileg hol található meg ez a partner, pedig mindenképpen maximális biztonságra próbálunk törekedni. Mi történik, hogyha mondjuk ezek az eszközök Beirutban vannak, és mi meg nem is tudunk róla? és amikor a dolgok nem működnek jól, akkor a vitarendezésre is ki kell térni, hogy egyáltalán hol lehet akkor bírósághoz fordulni. Itt a jogi vitarendezésre gondolok, illetve egyéb mediációs struktúrákra, amelyek szintén szükségesek lehetnek. Az egyik következő hozzászóló részletesebben fog majd szólni az adatvédelmi kérdésekről, úgyhogy én ezt csak érintőlegesen fogom kezelni. Ugye itt van az Európai Unió a maga 27 tagállamával, csak a 27 tagállamra akarjuk kiterjeszteni az adatvédelmi szabályokat, vagy mindenkire, de hát mi történik akkor, hogyha mondjuk egy belga vagy egy német eBay oldal a kérdéses oldal, amelyiknek a login, a belépő oldala, vagy a nyitó oldala az Egyesült Államokban található, hát akkor nem is tudom, hogy milyen adatvédelmi szabályokat kell figyelembe venni. Egy másik fontos téma az adatvédelem tekintetében az az, hogy mi történik, hogyha egy adat elvész, vagy pedig illegális módon használják ezt fel, szándékosan vagy véletlenül, vagy pedig az adatokhoz való hozzáférés nem megfelelőképpen valósul meg. Egy következő pont az adatok birtoklása. Ugye itt vannak ezek a tárolt adatok, és hogy ki a tulajdonosa ezeknek az adatoknak. Az elején természetesen mindenki rendelkezik a saját adataival, de aztán a folyamat végén már nem is tudjuk, hogy a sajátunknak-e, te, te, sajátunknak tekintetjük-e ezeket az adatokat, vagy pedig ez már valaki másnak a tulajdona. Az Egyesült Királyságban elindult egy komoly projekt, az egyes a személyigazolványok tekintetében, de végül aztán 3 milliárd fontot kellett fizetniük annak érdekében, hogy visszaszerezzék ezeket az adatokat, amiknek a tulajdona kicsúszott a kezükből. A szerződés szempontjából nagyon fontos, hogy minden egyértelműen le legyen írva, és hogy egyértelmű legyen, hogy ki hozza létre ezt a szolgáltatást, és kinek mi a tulajdona. A szerződésbe ezeket a részeket is be kell vezetni, és azt is, hogy hogyan történik az adatok átvitele a felhőbe. Ez az adat átvitel egyébként nem feltétlenül bonyolult, de azért fontos, hogy erről is szóljon a szerződés. És azt is meg kell nézni, hogy van egy exit menedzselési terv, és mi történik akkor, hogyha valaki szeretné visszaszerezni, visszaszerezni az adatait, de ez nem sikerül, és akkor esetleg hatalmas összegeket kell fizetni, hogy újra megszerezze az adatokat, vagy pedig valamilyen végtelen vita kezdődik meg, egy jogvita. Egyelőre a fogyasztó által meghatározott szerződésekről úgy tűnik, hogy megkezdődik az áttérés a felhőn belül a szolgáltató alapú szolgáltatásokra, vagy szolgáltatási szerződésekre hogyha valakinek mondjuk felajánlanak egy vonalas telefon szerződést, akkor azt mondják neki, hogy kell vagy nem kell, és semmit nem fognak változtatni a szerződésen. Valószínűleg egy KKV is ilyen, ilyen helyzetbe kerül egy nagy felhőszolgáltatóval szemben, hogy készények elé állítják, és a szolgáltató állapítja meg a szerződés feltételeit, és nem a fogyasztó. És vannak gyakorlati, operatív aspektusok is, például, hogy melyik időzónában működünk, hogy milyen nyelven, és hogy milyen módon lehet a fogyasztónak segítséget nyújtani, hogyha mondjuk valaki 9-től 5-ig kaphat valamilyen hevdeszkes segítséget, akkor ugye figyelembe kell venni, hogyha mondjuk Londonban kell ezt megvalósítani, akkor ott van egy órás időeltolódás, és hogyha pedig 24 órás ilyen szolgáltatást akarnak megvalósítani, akkor annak meg lesznek a magával hozott költségei. Aztán a szolgáltatás szintjére vonatkozó megállapodások nagyon kényes kérdések, hogy ezeket vajon a fogyasztó fogja irányítani, vagy a szolgáltató fogja irányítani, és hogy hogy lehet a kettő között egyensúlyt találni. Mi történik, hogyha a szolgáltatások nem valósulnak meg, vagy pedig lassabban valósulnak meg, mint kellett volna? Mi van, hogyha nem nincs meg a megfelelő hozzáférhetőség a szolgáltatásokhoz? az iménti hozzászóló Fretta úr is beszélt erről. Hogyan lehet az adatok integritását, az adatokkal való visszaélést, illetve az adatelvesztést kiszűrni, és mi történik, hogyha ez mégis megtörténik? Ugyanez vonatkozik a különböző incidensek jelentésére is, és hogy ezeknek a felülvizsgálata mennyire lesz majd tárgyilagos. és a kompenzációk, illetve a szankciók szintjén meg kell nézni, hogy ez melyik szintre terjed ki, hogy milyen bizonyítékok kellenek, és hogy hogyan lehet ezeket végrehajtani. Természetesen a felhőszolgáltató mondhatja azt, hogy nem az ő problémájuk volt, hanem hogy az XY svéd szolgáltató akadályozta a hozzáférést, és itt most nagyon sok példát mondhatnék. Volt például egy luxemburgi bank, amelyik egy indiai felhőszolgáltatóval dolgozott együtt, és egy egyiptomi magáncég is benne volt, és Egyiptomon keresztül mentek vissza Indiába az adatok, és ebben a csatornában valahol vesztek el az adatok, és három napig nem is lehetett ezeknek az adatoknak a nyomára lelni. Aztán nézzük a következő pontot, hogy mi az, amire még oda kell figyelnünk. Az egyik a költségek ellenőrzése, tehát hogy fix díjak legyenek, vagy pedig a felhasználás alapján kelljen fizetni. Nyilván a fix tarifák lehetővé teszik a jobb előre jelezhetőséget. És aztán itt van a felhasználás alapú fizetés, a paper use ami például mondjuk a telefonszolgáltatásoknál megvalósul, hogy valaki vesz egy kártyát, és akkor ezt lebeszélheti, de az de akkor mi történik, hogyha mondjuk valaki megvesz 10 terabájtot, és utána még szeretne hozzávásárolni 2-t, 3-at, 4-et, és aztán a végső számla lehet, hogy nem pont az lesz, amit az illető gondolt, vagy megbecsült, vagy amit ki tud fizetni. Ezeket a technikai kérdéseket azt hiszem, hogy más kollégák majd részletesebben ki fogják fejteni. Aztán meg kell nézni azt is, hogy van-e szükség egy backup megoldásra, és hogy ezeket hogyan lehet monitorozni, ellenőrizni. A felhő egyébként nem az egyetlen olyan technológia, amit fel lehet használni más már létező technológiák mellett ez is egy alternatíva. És végezetül pedig azt a kérdést kell feltenni, hogy milyenek lehetnek a biztonságos és fair szolgáltatási feltételek és szerződéses feltételek. Természetesen ezekre szükség van, a szerződéses feltételeket meg kell határozni. Valamilyen normatív jellegű szolgáltatási szint megállapodást is kell létre kell hozni, a szolgáltatások függetlenségét és tárgyilagosságát is biztosítani kell, és az elektronikus fizetést is biztonságossá kell tenni. Úgyhogy nagy lépést tettünk előre és ez ugyanolyan nehézségekbe ütközik majd, mint az eddigi nagy digitális vagy egyéb számítástechnikai jellegű átállások. Thank you. Thank you very much for this uh, dimension. Köszönöm szépen, hogy ezt a dimenziót is felvetette, ami szintén nagyon fontos dimenziója az egész felhőnek. Az ECSI képviselőjének fogom most megadni a szót Margot Dornak. Thank you very much for inviting uh, ETSI in this hearing and for... Um... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy eljöhettem ma önökhöz az ECI képviseletében. Néhány ismert, ismerős arcot is látok, és ez mindig megnyugtató. Vannak, akik nem ismerik még nagyon ezt a területet, és a mi szervünket. Az ECI az európai politika formálás gyermeke 25 évvel ezelőtt 88-ban a távközlési hálózatok összekapcsolódási szabványai a CIPC e kapcsán, amikor megállapításra kerültek, és szükség lett a második generációs standardokra, a GSM telefonokra, akkor a bizottság és a az európai postai és távközlési közigazgatások konferenciája, a CEPT, hozta létre az ECIT. Tehát valahol az önök gyermeke, gyermekei vagyunk, ezt akartam elmondani. és hogyha bárki szeretné megnézni az éves jelentésünket, azt a kijáratnál megtalálja. Nos, ez 25 évvel ezelőtt történt. Azóta rendkívül megnőtt a jelentősége az ECI-nek, hiszen a standardjainkat az egész világon alkalmazzák, nem csak a távközlésben, hanem a vezetékes kommunikációban, a műholdas, a televíziós sugárzásban, és még sok más területen. Az ECI tagság, ez különösen a felhő szempontjából fontos, 62 országban van jelen, 750 tagunk van, és nagyon fontos az, hogy az ECI 80%-a üzleti ügyfél, de közigazgatások is, tehát szabályozóhatóságok is részt vesznek a szabvány kialakításban. Tehát amikor azt hallhattuk, hogy szükségünk van a szabványokra. Nos, a szabvány kialakítás nem egy olyan terület, amely, hogy is mondjam, a talajtól teljesen ö, ö, függetlenül ö, termelni a növényeket és a terményeket. Nos, ahhoz, hogy gyümölcsöző legyen ez a folyamat, ahhoz szükségünk van a talajra, ahhoz szükségünk van a szabályozó szervek és a közigazgatás véleményére. Amikor az Európai Bizottság a közleményében három fő területet határozott meg, három fő blokkot, azért, hogy a felhőszámítás technológia potenciáját ki lehessen aknázni. Volt egy szerződésbeli és egy jogi kérdés, valamint az általános a standardok, a szabványok dzsungelének a kérdése. A globális aspektus, a tagság és az eljárások. nagyon fontosak. Nos, én itt most a bizottsági kollégáim fülehallatára mondom, amit mondok. Nos, 2013-ra volt a cél, hogy a főszereplők számára egy részletes térképet kell kialakítani. A biztonság, az interoperabilitás, az adathordozhatóság és a visszafordíthatóság területén. Nagyon örülünk annak, hogy mi ezt a feladatot kaptunk, és büszkék vagyunk erre, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ez egy rendkívül összetett kihívás számunkra. De ahogy a problémát felvetette a bizottság, az már azt mutatja, hogy milyen fontos kérdésekről kell itt beszélnünk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a szabványkoordináció mi nagyon jók vagyunk a szabványok gyártásában, a szabványkoordináció egy új feladat, amely a felhő specifikus tulajdonságából adódik, és más területek specifikumából adódik. Tehát valahol a munka közben tanulunk bele ebbe a feladatba, és nagyon örülök annak, hogy ezt az előadást megtarthatjuk, és így láthatjuk, hogy mi is mit tanulunk így a folyamatból, ami ezt a térképezési feladatot illeti. Fratta úrtól is hallhattuk, és nagyon gyakran halljuk, hogy természetesen nem a nulláról indulunk. A piacon vannak már technológiák, vannak már meglévő szabványok, vannak implementációk, és hát nem úgy jutunk el egy területre, hogy ott mindenki már tártkarokkal vár minket. Tehát valóban a szabvány előállításában figyelembe kell venni, hogy mi a valóság, mi a helyzet. Nagyon sokan vannak ott, fontos, hogy a megfelelő kapcsolattartóval vegyük fel a kapcsolatot, és mi eredetileg nem gyártani akartunk szabványokat, hanem koordinálni akartuk a már meglévő szabványokat, és így akartuk támogatni az európai szakpolitikai célkitűzéseket. Ezt egyértelművé kell tenni, mert az elején azt hallhattuk, hogy miért is nincs specifikus szabványra szükség. Európában ez egy globális piac. Nem. Mi nem ilyen mindenképpen gyártani akartunk volna szabványokat, nem, először feltérképezzük, hogy milyen szabványok vannak, és utána esetleg meg kell nézni, hogy milyen eltérések vannak, és hogyan lehet ezt harmonizálni. De egyelőre most itt járunk. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy azzal ellentétben, amikor korábban azt mondhattuk, hogy mondjuk A-tól Z-ig akarunk szabványosítani, és közben a kölcsönös átjárhatóság célkitűzése mindig fontos volt, ugyanez a szabványosítása és más területekre is igaz. Nos, figyelembe kell venni, ami már létezik, és fontos, hogy átjárható legyen ez a rendszer. Nagyon sok tesztelésre, érvényesítésre, validációra van szükség, ezt figyelembe kell venni ahhoz, hogy ezt a térképezési feladatot el tudjuk végezni. Tehát elsőként life on life feladat, és feltérképezzük, hogy milyen törésvonalak és hiányosságok vannak, és A lényeg az, hogy a közleményben meghatározott szakpolitikai célkitűzéseket kell támogatnunk. Második felvetés. Amikor a felhőről beszélünk, akkor egy ilyen ö, krémesről beszélünk, ahol különböző szintek vannak egymás felett, van a kapcsolhatóság, összekapcsolhatóság, a biztonság, a kereskedelmi szerződések, a szolgáltatói megállapodások. Hát, hogyha nem is szabványosítani, de legalábbis modellezni kell e, ezeket a dolgokat, hogy mindenki ugyanarról beszéljen. Ehhez egy anekdotát elmondanék. Az első ECI ülésünkön, azt hiszem, hogy ez nem titok, ha bár nem, mégsem fogom elmondani. Na, egy nagy vállalat, ne, nagy német légitársaság vezérigazgatója, akinek a neve Eller kezdődik, azt mondta, hogy a, a mi ö, ügyfél adatunk a legfőbb értékünk, és hogyha az adatvédelem és a szolgáltatási szint szempontjából nem vagyunk 100%-ig biztosak, hogy mi ez, akkor mi nem fogunk a felhőbe belépni, és hát voltak ott felhőszolgáltatók ebben a teremben, azt mondták, hogy egy pillanat, én ezeket megoldom, itt üzleti kérdésről van szó, és hát 24 órán keresztül dolgoznak a mérnökök, és erre azt mondta a vezérigazgató, nem, én vagyok az ügyfél. Amíg ön nem, önök nem teszik azt, amit én akarok, akkor nem fogok belépni a felhőbe, kész, punktum. Tehát erre kell odafigyelni itt az összekapcsolásról, szolgáltatásról, kereskedelmi szerződésekre van szó, és mindegyik különböző réteg azt mutatja, hogy milyen igények vannak az alsó szinten, és az a felső szinten is tükröződik. Ez azt jelenti, és ezért fontos a koordináció definíciója, egyetlen szabványszervezet sem teheti ezt meg, még akkor sem, hogyha kiváló ez a feltérképezés. Senki sem kompetens az összes szabvány területén a kereskedelmi ö, szerződések standard, szabványosítása és egyéb szabványosításra egy szerv nem képes önmagában, ezért volt ez egy koordinációs munka. Nagyon fontos volt ezt is kiemelni. A harmadik kérdés, amit kiemelnék, talán a legfontosabb. Hogyha valaki egy ilyen szabvány térképet felállít, és utána megnézi, hogy hol vannak a hiányosságok, az azt jelenti, hogy valamihez képes térképezzük ezt fel, és rájöttünk, hogy amihez képest ezt a térképet elkészítettük, ez mindig így van a szabványosításnál, de itt még egyértelműbb volt, hiszen a bizottság kérésére tettük ezt, a legfontosabb az, hogy a legfontosabb nem a szabvány és nem a technológia, az a legfontosabb, hogy a felhasználói követelményeket jól értelmezzük, és itt három fajta ilyen volt. Egyrészt a szakpolitikai követelmény, a felhasználói követelmény és az üzleti esetek. Hogyha ezt az elején nem tudjuk garantálni, hogy azonosíthassuk, hogy milyen technológiáról és milyen technológia csomagról beszélünk, akkor nem lehet jó eredményt felmutatni. Tehát az először jön a, a felhasználói kivetelmény, és utána kell a térképezést ennek a fényében elvégeznünk. Ez azt is jelenti ugyanakkor, hogy ami az ECI tagságot illeti, már mondtam, hogy magán és állami tagok is vannak, nagyon fontos, hogy ezt a két oldalt figyelembe vegyük. Nagyon érdekelt, és kicsit meg is lepett minket az, hogy tagállamokból a hatóságok azt mondták, hogy milyen fejlesztéseket tettek, tehát nem azért, mert nagyon sok pénzük volt, és sok felhőszolgáltatást akartak venni, hanem azért, mert nagyon érdekes fejlesztéseket indítottak útjára, és a magánszférával akarták megbeszélni, hogy ezt hogyan tegyék. ami ezt a mappinget, térképezést és a felhasználói követelmények felmérését illeti, felvet egy érdekes kérdést. Ez egy kérdés lesz. Hogyha bárkinek válasza van erre, akkor annak nagyon örülnék, mert továbbra is kérdéses ez a terület számomra. Ami a politikai követelményeket illeti, az adatvédelem és biztonság kérdése. Azt gondolom, hogy az adatvédelmi követelmények mindig térség specifikusak, mindig is mások lesznek ezek mondjuk Kínában és Európában. Tudjuk, hogy az üzlet mindig globális szabványokat szeretne, és a legtöbb szabványunk valóban világszintű és világszinten alkalmazzák is azokat. Hogy mennyire lehetünk globálisak, mi általában mennyire hozhatunk olyan globális szabványokat, amelyek a regionálisan is specifikus területekre vonatkoznak. Hát ez egy kérdés. Tehát mennyire tudjuk figyelembe venni a regionálisan specifikus követelményeket, ez is egy érdekes kérdés. Nos, ezt tudván, mit is teszünk az ECI-nél? Elkezdtünk a Cloud Központ koordinációs munkát, ezt tavaly kezdtük el összeállítani, a bizottság feltétele az volt, hogy ez nyitott, inkluzív, stb. legyen, ezt már tudtuk a kezdetektől fogva, és különböző szabályszerveket vettünk be ebbe, felhasználói szervezeteket, remélem, hogy az önöké is nem soká be fog lépni, a kutatói szerveket, közigazgatási szerveket is bevontuk ebbe, és kezdettől globálisan dolgoztunk, Japán, Egyesült Államok beli feleket is bevontunk, és egyfajta ilyen visszajelzési kört vagy hurkot alakítottunk, miután a térképet bevezettük, és egy több érintett fél bevonásával indítottunk egy platformot, ami az európai szabványosítási reformnak volt az eredménye tavalyi végén. Nagyon szoros volt a határidő, ezen térképek első vázlatát egy hónappal későbbre kellett létrehozni. Köszönjük szépen! és az év végére kell a végső változatot létrehozni. Nos, azt is láttuk, hogy az ECI tagság beruházása rendkívül fontos volt, alapvető. Nos, ez volt a terv, ami a végrehajtást illeti létrehoztuk a webplatformot és az elektronikus találkozókat, hiszen mi Franciaországban vagyunk, de akárhol is lehetnénk, nagyon fontos, hogyha az elektronikus eszközöket kihasználjuk. Tehát három munkaülés volt, Players and Layers, Use Case, és utána az interoperabilitás munkacsoportja. Ami a munkacsoportok eredményét illeti, itt a bizottságnak mondom ezt, az egyes és a kettes munkacsoport eredményei már megszülettek, ami pedig a harmadik munkacsoportot illeti, várjuk ennek az eredményét, a hónap végére várható ez. Úgyhogy mi nem vagyunk késésben, és nagyon komoly fejfájásunk van, de ugyanakkor rendkívül érdekes is és izgalmas ez a munka. Természetesen ez egy folyamatban lévő munka, további elemzésre lesz szükség, miután a térképek elkészültek. A szabványkoordináció, mint már mondtam, nem ö, exakt tudomány. Megpróbáljuk ö, kiigazítani, összeegyeztetni őket, és ez egy állandó próbálkozás. A második ö, fontos tény az, hogy hogy tudjuk, hogy politikailag milyen követelményeket állítanak felénk, és mivel kell számolnunk. Úgy gondoljuk összességében, hogy ha látjuk, hogy hányan akarnak részt venni ebben, hogy hány szabványosító hatóság, hány térség, akkor ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy nem csak az európai felhőipar, hanem az európai versenyképesség szempontjából is ez egy pozitívum, ez a feltérképezési munka a felhőszabványokról. Azt hiszem, hogy ez mindenképpen értékes. Végül pedig, ha megnézzük az összes területet, amely úgymond konvergált terület, ahol a szabályozásnak szerepe van, ahol a technológia már létezik, más területeken pedig korábban külön dolgoztak, most pedig közelíteni kell a munkájukat. Hát nagyon sok különböző területről van szó, azt hiszem, hogy a szabványkoordinációra kell gondolnunk, mert nagyon specifikus szerepe van Nos, tehát nagyon izgalmasnak és gyümölcsözőnek tartjuk ezt a tapasztalatot. Azt hiszem, hogy a végére azt fogjuk bebizonyítani, hogy ez egy nagyon nehéz, de szükséges munka több területen és a felhő területén is. Köszönöm a figyelmet. Thank you so much. And now for security and the cloud we have Dr. Köszönöm szépen. Biztonság és felhő témakörben meghallgathatjuk Amsterdami előadón Joris van Hoboken előadását. Very much for this invitation. Uh... Köszönöm szépen a meghívást. Juris von Hoboken a nevem. Kutató vagyok az Amsterdami Egyetemen. Szabályozási kérdésekkel foglalkozom online környezetben. Adatok bizalmassága és átmenet a cloud korszakba ezek a területeim. Most az a kutatással foglalkoznék ma, ami az adatvédelmet, az adatok biztonságát és a bizalmat érinti a cloudba való átmenet ezen szakaszában. Nem vagyok technikai szakértő, noha van technikai hátterem, jogi kutató vagyok, és elsősorban politikai, valamint jogi jellegű kérdésekről szólnék. Azt hiszem, hogy világos, hogy ennél az átmenetnél aggódunk, hogy mi történik majd az adatainkkal, amikor megtörténik az átmenet a cloud korszakba. Ezzel foglalkozik a beszámolom. Nagyon sok kényes kérdés merül itt fel, melyekre már az előttem szólók válaszoltak, azaz, hogy ebben a környezetben hogyan garantálható a biztonság, jó magam is ezen kérdésekre összpontosítanék. Kutatóként, tudományos kutatóként európai szinten még vizsgálatok végrehajtásra lesz szükség az adatok sérülékenységére vonatkozóan a felhőben, illetve az illegális hozzáférés problémáját illetően külföldi kormányok részéről, például a okán, Először konkrét problémákról szólnék. Akadémiai kutató vagyok, és meg kell vizsgálnunk, hogy ez a bizonyos Patriot Act indokolt-e, illetve hogyan kell kezelnünk a szemítási felhőbe való átmenetet a tudományos kutatás szempontjából. Hogyha szolgáltatásokat helyezünk át a felhőbe, akkor bizonyos problémáknak ki leszünk téve ezáltal. A médiában is felmerülnek már ilyen cikkek, noha sokszor laikusok foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és aztán itt van a döntéshozó problémája, és ezzel a területtel itt a Lufthansa példája vetődött fel az imént. Nos, megvizsgáltuk ezt a problémát, és megállapítottuk, hogy a cloud szolgáltatásokba való átmenet ahhoz vezet, hogy esetleg az ügyfelek elveszítik az áttekintést azt illetően, hogy hogyan lehet hozzáférni ezekhez az adatokhoz közszervek részéről, akár a nemzetbiztonsági adatokról van szó, akár egyéb érzékeny adatokról. A nemzetközi média egyébként érdeklődéssel követte az ezzel foglalkozó tanulmányt, Példák alapján szeretném most ezt a problémát bemutatni. Az első példa az elektronikus adatok, kommunikációs adat tárolás kérdésköréhez kötődik. 2006-ban a parlament egy jogi keretet hozott létre, és vitáztunk arról, hogy vajon jó ötlet volt -e ez, továbbra is tart a vita erről, ez azt jelenti, hogy a kommunikációs és forgalmi adatok, valamint a lokalizációs adatok, amelyek az európai polgárokra vonatkoznak, nos, ezeket az adatokat hónapokig tárolják. Hogyan is vélekedjünk erről? Eltérnek a vélemények, hogy jó ötlete ezen adatok uh, ilyen hosszan való tárolása, Nos, azon vállalatokra kell gondolnunk, akik be akarják vinni a felhőbe ezeket az adatokat. Ugyanis ezen adatokhoz esetlegesen hozzáférhetnek külföldi kormányok vagy államok, ezt mindenképpen meg kellene akadályozni. Az adatok átvitelénél a felhőbe felmerült az a probléma, hogy a külföldi államok férhetnek hozzá például bűnöldözési célokra ezekhez az adatokhoz, anélkül, hogy meglennének a megfelelő garanciák. Sajnos arra végkövetkeztetésre kell jutnunk, hogy ez a helyzet az USA-ban létezik a FISA Amendment Act, amely az amerikaiaknak hozzáférést biztosít a külföldiek adataihoz, más államok állampolgárainak adataihoz, amely mindenképpen aggodalmat kell, hogy keltsen bennünk. És van még egy további példa. Egy távközlési operátor rendelkezik más polgárok adataival, és Elképzelhető, hogy stratégiai érdekek merülnek fel ebben az összefüggésben, tehát képzeljük el azt esetlegesen, hogy a holland külügyminisztérium adatai kerülnek átadásra, tehát hogyha a külügyminisztérium az adatait szeretné bevinni a felhőbe, akkor át kell gondolni ezt, mert esetlegesen más államok hozzáférhetnek ezekhez az adatokhoz, anélkül, hogy a holland állam ezt ellenőrizni tudná. Aggodalmat kell, hogy keltsen ez a holland államban, kormányban? El kell gondolkodni azon, természetesen, hogy a kormány milyen felhő szolgáltatókat választ megfelelő tanácsadás után, és természetesen így lehet kockázatmenedzsmentet folytatni. Aztán láthatjuk, hogy sok területen vannak jogi lehetőségek ilyenfajta beavatkozásra, és ez egy legális hozzáférést teremtene ezekhez az adatokhoz. Az amerikai jogszabályok értelmében legalábbis engedélyezett lenne az európai polgárok adataihoz való hozzáférés. Ez a hozzáférést itt egy demokratikus folyamat hozta létre a világ más részében, ebben az esetben konkrétan az USA-ban. És itt a felmaradó időben még két kérdéssel foglalkoznék, amelyekre vonatkozóan Axel Anberg és Nico van Eyck egy tudományos dokumentumot készítettek Nos, itt felmerül az a kérdés, hogy külföldi jogszabályok értelmében egy biztonsági szolgálat adatokat szerezhet, illetve követelhet egy felhő szolgáltatótól. Például európai polgárok adatait, amelyek ebben a felhőben vannak tárolva. Valóban fennáll ez a lehetőség, és az, hogy aggódnunk kell, aggódnunk kell -e emiatt elemeztük ezt a kérdést, a tudományos irodalmat is tanulmányoztuk. Amerikai ö, tudósok is tanulmányozták ezt állambiztonsági kérdésekkel együttesen, és arra végkövetkeztésre jutottunk, hogy ez valóban problémát jelent, ugyanis egyre erősebb tendencia van azt illetően, hogy egyesek olyan adatokat kérnek be, amelyek a cloud szolgáltatóknál találhatóak. Ezek persze kormányzati szervek. Egyre nehezebb a telefonos lehallgatás egyébként számukra, hiszen nagyon sok adat kódolva kerül továbbításra, éppen ezért nem könnyű ezekhez hozzáférést szerezni a helyileg tárolt adatokhoz hozzáférést szerezni. A cloud computing esetében fennáll a kockázat, hogy hozzáférés szerezhető ezekhez az adatokhoz, és ez nehezen kezelhető. Nem világos felbecsülnek a következményeit, megpróbáltuk azt elemezni, hogy hogyan lehet kezelni ezt a problémát. Nagyon nehéz ezt a kockázatmenedzsmentet végrehajtani, és ez mindenképpen aggodalmat keltő. Nehéz tehát ezt uralni, ezt kontrollálni. Ez mindenféleképpen jelentős problémát jelent. Ezen túlmenően különböző hatáskörök alakulnak ki a rendőrség az állambiztonság vonatkozásában. Ezen szervek hatásköreit korszerűsíteni kell. Az USA-ban itt van a FISA Amendment Act, amely széleskörű hatásköröket biztosít ahhoz, hogy az illető szervek hozzáférjenek a távoli számítógépes szolgáltatásokhoz. Talán lehetséges, hogy Európában is hasonló felemények alakulnak, illetve hasonló hatáskörök alakulnak ezen szervek esetében. Tehát ez jogalkotás, illetve politikai szinten vizsgálandó. Ez volt tehát a kutatásunk tárgya, Természetesen itt technikai szempontokat is lehet vizsgálni, illetve szervezeti megoldások is lehetségesek. Talán ki lehet választani olyan szolgáltatókat, akik nem lépik túl a határokat. Nagyon sok dologról viteztünk, de megállapítottuk, hogy itt mindenképpen jogi probléma merül fel, amelyet jogi eszközökkel kell megoldani. Talán jogszabályokat kell változtatni, és sok kiindulópontot, ötletet találtunk erre vonatkozóan. Először is itt van az a probléma, hogy legtöbbször például az usa belül a FISA Amendment Act-tel szükségessége, hogy garanciákat kell beépíteni, melyek értelmében az USA-n kívüli el, élő állampolgárok személyadatainak bizalmassága biztosítható. Megvizsgáltuk ennek végrehajthatóságát, illetve azt, hogy ez politikailag elképzelhető lenne ez a megoldás, és arra a megoldásra, arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy ez politikailag alig ha végrehajtható, és nem reális. Nos, az USA-ban megvizsgálták az alkotmányszerűségét ennek a Fizzle aktnak, és arra végkövetkeztetésre jutottak, hogy a hatáskörök messze menőek, de nem túlságosan messze menőek ebben az esetben. Reading asszony, biztos asszony a nemzetközi jogot akarta megvizsgálni, az adatszuverenitással összefüggő kérdéseket, a szuverenitás megsértését, a kémkedéssel összefüggő problémákat, és a, hogyha a biztonsági szervek hozzáférését vizsgáljuk ezekhez az adatokhoz, akkor keveset mondhatunk erről a problémáról. A nemzetközi jog keretében Itt nem lehet ezt a nemzetközi jogkeretei között vizsgálni, illetve ha meg is tesszük ezt, ez bizonyosan nem hoz gyors sikert. Mit tehetünk az EU szintjén, ezen az EU megjegyzésem? Talán a tagállamokban kellene foglalkozni ezzel a kérdéssel az ő szintjükön. Hogyha megnézzük hogy a nemzeti titkos szolgálatok hogyan is járnak el ezen összefüggésben. Hollandiában van például egy éves jelentés a hírszerzési szolgált részéről, és ebben a jelentésben aggodalmak merülnek fel, illetve az az igény, hogy foglalkozni ezzel a, ezzel a problémával, hiszen Hollandia ki van téve ennek a problémák, és ez más országokra is érvényes. Nagyon nagy egyetértésre találtunk ötleteinkkel a hírszerzési szolgálat részéről, ők is problémának érzik ezt a témakört, és végezetül még az EU, EU szintről beszélnék. Jelenleg két összefüggésben zajlanak viták, az adatvédelmi rendelet kapcsán, illetve ezen közlemény kapcsán, amely a szemetesi felhőben rejlő potenciál felszabadításával foglalkozik. Hogyha az adatvédelem oldaláról akarjuk megoldani ezt a kérdést, akkor szembesülünk bizonyos gondokkal. Ez a probléma bizonyosan nem korlátozódik a személyadatokra, Sokkal messze menő ez a probléma, arról van itt ugyanis szó, hogy a bizalmasságot hogyan kezeljük. Itt vállalatok stratégiai érdekei, vagy államok stratégiai érdekei is felmerülhetnek. Ez egyáltalán nem a személyadatok kezeléséhez kapcsolódik, és ezen kívül fel kell vetnünk azt a kérdést is, hogy az adatvédelmi keretnek milyen értéke van, mit tud ez elérni a bizalmasság érdekében, és ennek vannak határai, korlátai, ezzel nem foglalkoznék. Nos, az adatvédelem nem képes az adatok bizalmasságát minden esetben biztosítani. Hogyha megnézzük a személyi adatok forgalmát, áramlását, hogyha ezt akarjuk kezelni, akkor itt arról van szó, hogy a bizalmasság nem feltétlenül biztosítható. Tehát az adatvédelmi irányelv nem ad elegendő védelmet, és hogyha megnézzük a számítástechnikai felhőben rejlő potenciál felszabadítását, illetve az ezzel összefüggő dokumentumot, akkor látjuk, hogy vannak itt bizonyos utalások erre a problémára, de ez csak a bűnüldözésre korlátozódik. Nem mondanak semmit arról, hogy miben is áll a probléma, illetve hogyan lehet azt kezelni, és ez mindenképpen aggodalmakat kelt bennünk. Azt hiszem, hogy most ennyiben hagynám, és természetesen várom a kérdéseiket. Az elnök asszony sajnos mikrofon nélkül beszél. Good afternoon, and thank you very much for having invited also the consumer perspective to this köszönöm szépen, hogy meghívtak a mai napon, hogy a fogyasztók véleményét is elmondhassam. A BEUK, az Európai Fogyasztókat Tömörítő Szövetség 41 független nemzeti szintű fogyasztókat tömörítő szövetséget fogunk mi össze. Én is szeretnék tehát hozzászólni a felhő technológia kapcsán, és arról fogok beszélni, hogy ez milyen szolgáltatásokat nyújt a fogyasztóknak, hogy ebből hogyan profitálhatnak a fogyasztók, és hogy és hogy a fogyasztók számára milyen módon elérhetőek ezek a felhőszolgáltatások, és hogy mik ennek a pozitívumai. Ezt a telefonika hozzászólója már elmondta, nagyobb tárolási kapacitás, könnyebb hozzáférés, egyszerűbb és globálisabb hozzáférés a saját adatokhoz, illetve a szolgáltatásokhoz, és hogy a megbízhatóság és a biztonság is javul majd a fogyasztói adatok szempontjából. Ezen kívül pedig sokkal innovatívabb és érdekesebb interaktív módszereket nyújtanak a felhős szolgáltatások, mint az ezt megelőző szolgáltatások. Ugyanakkor vannak kockázatok is, hiszen az ember szinte a saját magánéletét teszi fel a felhőbe. Ezekről már beszéltünk, vannak személyes adatvédelmi aggályok, védelmi adatok, az ellenőrzés nem megfelelő szintje, illetve hogy a személyek nem kapnak megfelelő információt arról, hogy az adataikat ki, mikor, hogyan dolgozza fel és birtokolja. És van egy másik aspektus, amiről már szó volt a stratégiában, ez a nem igazságos szerződéses feltételekre vonatkozó kérdéskör. Például mi történik, hogyha elvesznek az adatok, vagy pedig hogyha visszaélnek az adatoktól. A bizottság stratégiáját alapvetően üdvözöljük, hiszen ezt nagyon jó és szükséges intézkedésnek találjuk, ugyanakkor nincs ebben elég ambíció. Nem kielégítő a az ambíció szintje ennek a bizottsági stratégiának, és ez egyelőre nem szül megfelelő bizalmat a fogyasztókban, pedig erre szükség van. Hogyha a fogyasztókban nincs meg a megfelelő bizalom, és nem kapnak pozitív visszajelzést, akkor nem lesznek lelkesebbek. Úgyhogy ami szerintünk a stratégiából hiányzik, az az, hogy a leg, legfontosabb fogyasztói kérdéseket nem oldja meg megnyugtatóan. Most ezekről részletesebben is fogok szólni. Az első az, hogy nagyon komoly fenntartásaink vannak a kettes számú kulcscselekvéssel kapcsolatban, ami az adatvédelemre vonatkozik, illetve a nem igazságos szerződéses feltételekre. Aztán vannak bizonyos intézkedések, amelyek hiányoznak, de nincsenek, nincsenek benne a szövegben, így nem alakul ki a megfelelő bizalom a fogyasztók oldaláról, és így nem is fog kialakulni a megfelelő digitális belső piac. Az első pont a biztonságos és igazságos szerződéses feltételek pontja. Itt a kettes számú kulcscselekvés alatt a bizottság javasol olyan intézkedéseket, amelyek a megfelelő szerződéses feltételekre vonatkoznak, hogy ezek biztonságosak és igazságosak legyenek. A bizottság elemzése megalapozott és jó, ugyanis leírja a jelenlegi helyzetet, és leírja azt, hogy egyelőre nincs meg a jogbiztonság, sokszor kiegyensúlyozatlanok a szerződéses feltételek, és összetett és nagyon hosszú jogi nyilatkozatok is vannak a szerződésekben, amelyekkel a felelősségvállalást hárítják a szolgáltatás nyújtók. Ezek után nem csoda, hogyha a fogyasztók nem bíznak ezekben a szolgáltatásokban, és nem is akarják ezeket használni. Most ez van. És hogy mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy ezek a problémák megoldódjanak, először is a közös európai kereskedelmi jogra vonatkozó javaslatot említeném meg, és nagyon sajnálom, hogy a Júri Szakbizottság képviselője nincs itt, mert ők az illetékesek a CES-sel kapcsán, ugyanis ez egy olyan kiegészítő eszköz lenne a szerződéses jogra vonatkozó szöveg mellett, amely megoldhatná ezeket a problémákat. Ezen kívül pedig a B2C esetekben olyan modern szerződéseket kellene kidolgozni, amelyeket a bizottság készít el a fogyasztói intézkedés, a fogyasztókkal töbörítő szervezetekkel és az ipar képviselőivel. Ez nagyon jó ötletnek tűnik, de hogyha a fogyasztókat nem vonják be ezeknek a modellszerződéseknek a kidolgozásába, akkor ez nem fog működni. A bizottságnak van egy voluntarista elképzelése, amely azt mondja, hogy ezeknek a modellszerződéseknek opcionális módon kell megvalósulniuk, tehát itt két párhuzamos jog lenne, ami nagyon bonyolultá teszi a helyzetet, és véleményünk szerint nem nyújt megfelelő biztonsági helyzetet. A fogyasztóvédelemnek kötelezőnek kellene lennie minden szerződésnél, hiszen a fogyasztó a gyengébb fél és a gyengébb felet kell védeni. Ez az opcionális jelleg, ez teljesen abszurd mert akkor így a szolgáltatók dönthetnék el, hogy felhasználják-e ezeket az új, specifikus és modern szabályokat és szerződéseket, vagy pedig nem. Tehát, hogyha ez csak opcionális, akkor a nagy szolgáltatók megmaradhatnak a jelenlegi helyzetnél, hogy a nemzeti jogot használják, ami nem modernizált, nem specifikus, és nem védi meg igazán a fogyasztókat. Ráadásul homályos is és ezekkel a szerződésekkel nem tudnak dolgozni a fogyasztók, ugyanis az, hogy homályos, az sokszor azért van, mert nem nyújtanak megfelelő biztosítékot a fogyasztók irányába, és ez úgy van megfogalmazva, hogy a fogyasztók ezt ne is értsék. Tehát amennyiben jogbiztonságot szeretnénk teremteni, már pedig azt szeretnénk teremteni, akkor kötelezővé kell tenni ezeket a normatív szerződéseket. Ugyanis, hogyha ez csak opcionális, akkor vannak mindenféle alternatív eszközök, nemzeti jogok, és akkor a szolgáltatók végül is mégiscsak olyan szerződést uh, nyújtanak a fogyasztónak, amilyet csak akarnak, és nem lesz itt semmilyen fogyasztóvédelem. Ami az európai kereskedelmi jog megváltoztatását illeti, itt most a módosítók benyújtásán van a sor, tehát egyelőre függőben van ez a kérdés itt a parlamentben. Reméljük, hogy ez az eszköz is segít majd a fogyasztóknak, és egy lépést jelent előre a fogyasztóvédelem irányába. Tehát szerintünk nem szabadna opcionálisnak meghagyni ezt a jogi eszközt, illetve van egy irányelvünk a tisztességtelen szerződéses feltételekről is, ezt is fel lehetne használni a felhőszolgáltatások területén. Úgyhogy a bizottságnak ezt szeretnénk üzenni a különböző jogszabályok szempontjából. És aztán a következő kérdés pedig az adatvédelem kérdése, valamint az alkalmazandó jog kérdése, ezeket is mind figyelembe kell venni. Akkor most térjünk át egy olyan pontra, amiről a többiek is hozzászóltak, és ez nem más, mint az adatvédelem. Tudjuk a saját tapasztalatainkból és az Euróbarométer jelentéseiből, közvéleménykutatásaiból is, hogy az akadályozza leginkább a digitális gazdaságot, hogy nem bíznak benne a fogyasztók. A bizottság stratégiája kimondja, hogy az Európai Uniós adatvédelmi szabályok, amik most felül, felülvizsgálat alatt állnak, rendkívül fontosak. Itt a parlamentben is éppen folyik ezzel kapcsolatban a vita. Fontos, hogy megnyugtassuk a fogyasztókat, és hogy tudják a személyek, hogy nem kerülnek el illetéktelen kezekbe a személyes adataik. Az innováció csak akkor tud teljes mértékben megvalósulni, hogyha a fogyasztók valóban bíznak abban, hogy az adataikat megfelelőképpen kezelik, és és mernek élni ezekkel az új szolgáltatási lehetőségekkel. Az adatvédelmi jogszabályok felülvizsgálatakor ezt mindig figyelembe kell venni. Kapcsolódva ahhoz, amit a telefonikás előadó az imént elmondott, szeretném elmondani, hogy a személyes adatok védelméhez egy nagyon erős keretet kell teremteni, és úgy vélem, hogy ez egy nagyon komoly versenyelőny lenne Európában, hogyha ez itt megvalósulna. És röviden szeretnék még néhány pontot elmondani, amelyek az adatvédelemmel állnak kapcsolatban, és az adatvédelmi szabályok felülvizsgálatával. Az átláthatóság rögtön az első, ami rendkívül fontos a fogyasztóknak. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy mi történik a felhőn belül a személyes adataikkal. Gondolom mindenki tapasztalatai rámutatnak arra, hogy a személyis adatok védelme egy rendkívül bonyolult jogi kérdés és sokszor nem tudunk megfelelni az igazságosság és átláthatóság alapelveinek, és sokszor a fogyasztók tényleg nem tudják, hogy mi történik az adataikkal és a felelősség elhárítására vonatkozó jogszabályok viszont mindig ott szerepelnek a szerződésekben, vagy kitételek a fogyasztónak tudnia kellene, hogy más szolgáltatókkal is megosztják-e az adatait, ezeket el lehet-e adni harmadik feleknek, kik ezek a harmadik felek, és mire használhatják fel a nekik eladott adatokat. Tehát a bizalmassági politikát úgy kell valahogy megfogalmazni a szerződésben, hogy azt a fogyasztó is megértse. Tehát azt kellene leírni a szerződésben, ami tényleg fontos a fogyasztóknak. Úgyhogy az adatvédelmi jogszabályok felülvizsgálatakor azt kellene biztosítani, hogy nagyobb átláthatóság legyen a, a személyes adatok védelmére vonatkozó kérdésekben. Az alkalmazódó jognál az a fontos, hogy az Európai Uniós polgárok biztosak legyenek abban, hogy az európai joghoz fordulhatnak, és nem valami fura offshore jogszabály lesz majd érvényes, amikor bármilyen problémájuk van. Az európai normáknak kell érvényesülniük, amennyiben egy európai fogyasztóról van szó, és a felhőszolgáltatás ugye nehezen lokalizálható szolgáltatás, ezért fontos, hogy a fogyasztó tudja vagy tudhassa, hogy az európai jog fogja őt megvédeni. Aztán az igazságszolgáltatás tekintetében fontos, hogy a fogyasztók biztosak legyenek abban, hogy semmilyen harmadik országos hatóságnak, bűnöldöző hatóságnak, adminisztrációnak nem adhatják át az adatait. És végül, de nem utolsó sorban, az is nagyon fontos, amit már a bizottság elmondott, hogy egyfajta magatartási kódexet kellene létrehozni az iparon belül, hogy ez hogyan működjön a felhőszolgáltatások szintjén. Minimális normákat is meg kellene fogalmazni valamilyen belső önszabályozás szintjén a monitorozást, az ellenőrzést, a szankciókat, a vitarendezést le kellene fektetni egyfajta magatartási kódexben, és az adatvédelmi hatóságok és felügyeletek részvételével kellene elkészíteni ezt a kézikönyvet. Ami pedig az adatok hordozhatóságát illeti, hogyha szeretnénk európai szintre hozni a felhőket, akkor nagyon fontos a fogyasztók mobilitása. A jelenlegi bizottsági stratégia nem megfelelő, és a B2C szolgáltatásoknál nem biztos, hogy megvalósul a kompatibilitás, és mi természetesen azt szeretnénk elkerülni, hogy a fogyasztók csapdába kerüljenek, két szinten is csapdába kerülhetnek. Az egyik egy i-szerződés, amikor megkötik a szerződést, valamilyen minimális időre kötve vannak egy szolgáltatóhoz, ennek lehet például technikai oka is és a hasonló felhőszolgáltatást nyújtók közötti technikai átjárhatóság nagyon fontos, hogyha van mondjuk egy zenei platform, és valaki az egyik zenei platformról át akar lépni egy másikra, akkor könnyen át tudja vinni az adatait, és ne legyenek technikai akadályok. Ebben a tekintetben az is fontos, hogy közvetlenül át lehessen vinni az adatokat az egymással versenyben álló platformok között. Tehát, hogy ne az legyen, hogy valaki letölti az egyik felhőből a gépére az adatait, és csak úgy tudja átvinni egy másik felhőbe, hanem hogyha felhőt akar váltani, akkor ezt megtehesse közvetlenül, gyorsan és zöggenőmentesen. A következő nagyon fontos téma a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdések köre. Már többször is beszéltünk erről, de még egyszer szeretném elmondani, hogy a fogyasztók számára rendkívül fontos az a felhők szempontjából, hogy a digitális tartalomhoz gyorsan hozzáférhessenek. Tehát mindegy, hogy most audiovizuális tartalomról van szó, zenéről, vagy könyvekről, és hogy milyen eszközzel férnek hozzá, az a legfontosabb, hogy az általuk választott eszközzel a tartózkodási helyüktől függetlenül bármikor hozzáférhessenek ezekhez az audiovizuális tartalmakhoz. És akkor itt lép be a képbe a szerzői jog és a szerzői jog menedzsmentje, ami viszont egy területhez kötött meghatározás alapján működik, ez pedig nem összeegyeztethető a felhőszolgáltatással. Tehát, hogyha teritoriális a szerzői jogi megközelítés, akkor ezt nem lehet összeegyeztetni a területtől teljesen független felhőszolgáltatásokkal. és nem látunk semmilyen erős politikai elkötelezettséget a bizottság részéről, hogy elindítsák azokat az intézkedéseket, amelyek rendkívül fontosak lennének ebben a tekintetben, például az információs társadalom irányelv és a szerzői jogra vonatkozó Európai Uniós jogszabály felülvizsgálata. A szerzői jogdíjakról is kellene beszélnünk, de úgy látom, hogy már le is telt az időm, úgyhogy tovább is lépnék Gondolom, hogy fogunk majd beszélni azokról az ajánlásokról, amelyeket elfogadott a bizottság, a digitális környezetben a szerzői jogdíjak folyamatos kivezetéséről van itt szó, és hát ezeket az ajánlásokat figyelemmel fogjuk mi is követni. És végezetül pedig szeretnék elmondani valamit, ami hiányzik a bizottság stratégiájából, ez pedig a hálózati semlegesség. Nem is értem, hogy a bizottság ezt miért nem említi meg a közleményében a semlegesség pedig nagyon fontos, mert minden publikusan hozzáférhető tartalomhoz bárki, bármikor, bárhonnan hozzá kell, hogy férjen méghozzá bármilyen eszközzel. És ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos alap elv, amely a felhőszolgáltatásoknál különösen nagy fontosságot nyer ugyanis hogyha vannak olyan szolgáltatók, akik mondjuk nem engedik, hogy a megfelelő szolgáltatást valahonnan valaki igénybe vegyen, akkor ez teljesen elfogadhatatlan számunkra. Nagyon fontos, hogy a bizottság továbbra is foglalkozzon ezekkel a kérdésekkel, és hogy alakítsa jogszabályait a felhő szolgáltatások irányába. Uh, Köszönöm szépen az előadásokat. Azt gondolom, hogy egy rendkívül átfogó képet kaptunk a helyzetről és az eseményekről, mert nagyon sok különböző szempontot sikerült így bevenni, operatívabb jellegű, a telekom operátorokkal, szolgáltatókkal, aztán megnéztük a jogi aspektusokat, a fogyasztói aspektusokat is, úgyhogy a parlament számára ez rendkívül értékes és hasznos így az eszpecsere első szakaszában. Mielőtt a kérdésfeltevésekre áttérnénk, és a kollégám kollégáktól kérném, hogy tegyék fel a kérdéseiket. Először is szeretném a bizottságnak is megköszönni, hogy eljött az ülésünkre. Kendüketelnek és Marion Campolárdónak is megköszönöm, hogy eljöttek. Ők a bizottságnál a felelősek ebben az ügyben. Hogyha bármilyen észrevételük, megjegyzésük van az elhangzottakra vonatkozóan, Kérem, akkor azt tegyék meg. Megadom a szót a bizottságnak. Én vagyok az illetékes egység vezetője, úgyhogy engem fognak lelőni, hogyha valamit felrejetettem, vagy nem értenek velem egyet, vagy nem végzem el a munkámat. Nem tudom, hogy mi itt a legnagyobb kockázat. Talán az, hogy elvégezzem a munkát a határidőn belül, ez a legfontosabb. Nos, rendkívül érdekes volt, ez a meghallgatás és a különböző aspektusok bemutatása. Nem akarok túlságosan hozzász, hosszan hozzászólni, de azért szeretnék néhány témára rátérni, különösen ami a ami a jogszabályok betartatását illeti, és a hozzáférést, az adatokhoz való hozzáférést a bűnüldöző hatóságok által a harmadik országokban. Nos, ez egy rendkívül fontos kérdés. Valószínű igaz az, hogy nem elemezzük eléggé részletesen az anyagban ezt a kérdést. Egyrészt azért, mert az Európai Parlament is szponzorálta a tavalyi jelentést, ahol elég egyértelműen felvázoltuk a helyzetet, és politikai vitát is szó erről, és még más aspektusok is közrejátszhattak ebben. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos mindennek megnézni a lehetséges hatásait. Tehát itt kockázat mérlegelés történik. Ne gondoljuk azt, hogy számítógépes hálózatok, a helyi számítógépes hálózatok biztonságosak és nem kockázatosak a hackerek vagy harmadik országok felől. Valószínű, hogy ez nem így van. Úgyhogy mindenképpen értéket képvisel az, hogy rendkívül biztonságos hálózatokra lehet átvinni az adatot, ahol a lehető legjobban képzett szakemberek foglalkoznak ezzel. Tehát itt kockázat mérlegelésről van szó, nagyon fontos erre odafigyelni és nem megfeledkezni róla a vita során sem. Ami a kockázat csökkentési tényeket illeti, egy ügyvéd szólt erről, ezért nem beszélt a részletekről, de a technikai, szervezeti ö, kockázatok rendkívül fontosak. A legnagyobb kockázat szerintünk az adathoz való hozzáférés pont az emberi hibákból adódhat, abból, hogy a jelszavakat nem jól használják. Tehát ilyen jellegű hibákból jön a legtöbb kockázat tehát vannak ilyen szervezeti tényezők, amikre oda kell figyelni. És nagyon fontos az is, hogy a szerződéseket hogyan kezeljük, és hogyan fogalmazzuk meg. Gyakran nem beszélünk a hozzáférés kapcsán arról, hogy rendkívül valószínűtlen, hogy a Juris példái egy nyilvános felhőn találnák magukat. Nem, ez egy üzletnél fog előfordulni, ahol magán felhő megoldásokat használnak. Ezért tehát nagyon valószínű az, hogy a diplomáciai információt kódolt rendszereken használják és tárolják a felhőkben, azért, mert egy fizetős szolgáltatást vesznek igénybe, közben a felhőszolgáltatást is igénybe veszik. Nos, valószínű, hogy olyan technológiát használnak, amelyet egy másik országban fejlesztettek ki, és nagyon valószínű az is, hogy nem tudjuk, hogy konkrétan ez a kód hogyan működik, amivel kódolták a hozzáférést. Nos, például a Kína és az Egyesült Államok között, ami a hálózati technológia kidolgozását illeti, ilyen kérdések felmerülhetnek. Ugyanakkor ezek rendkívül érzékeny adatok, bizalmas adatok, és azt gondolom, hogy a jövőben ezeket egyre inkább magán, nagyon biztonságos felhőkön, nem pedig a nyilvános felhőn fogják tárolni. Lehetséges, hogy lesznek megosztott funkciók is a közigazgatások között, hogyha megegyeznek, hogy milyen biztonsági szinten fogják ezeket kódolni, akkor bizonyos dolgokhoz majd hozzáférnek mások is. de az biztos, hogy a döntéshozók erre rendkívüli módon odafigyelnek. Tehát nagyon sok vitát folytatunk a fő informatikai felelősökkel, akik nagyon odafigyelnek erre, mert nem akarják elveszíteni a munkájukat és hogyha bármilyen jogtalan hozzáférés megtörténik, akkor ez egy valódi kockázat számukra. Ez egy lassú folyamat, és lassú lesz a jövőben is, hiszen jól kell végezni ezt a munkát. De ez nem azt jelenti, hogy amit a nyilvános felhőn meg lehet tenni, vagy a magánkézben lévő, vagy külső kéz, külső fél által kezelt felhőt illeti, itt ne tudnánk előrelépni. Nagyon sok olyan alkalmazás van, amely kevésbé kockázatos, amelyre már most lehetőség van, és ezek rendkívül vonzóak. Ami pedig a kockázatcsökkentést illeti, a kódolás például rendkívül érdekes példa, hiszen lehetne egy hagyományos példánk, amikor nagyon erősen kódolunk egy adatot, és utána átküldjük, és utána kódolt formában fogjuk tárolni, és csak rendkívül biztonságos környezetben fogjuk azt feldolgozni tehát ezért annak a lehetősége vagy kockázata, hogy hozzáférjen más valaki rendkívül csekély, és különösen a kódolt formában nagyon csekély. Ettől persze még a probléma létezik, ez egy rendkívül komoly kérdés, és foglalkozni kell vele. Fontos egy kérdést felvetni, ami a FISA szabályokat illeti, itt a jogos hozzáférésről van szó, tehát a FISA szabályok, amelyek területen kívüliségre vonatkozó rendelkezések egy Egyesült Államok beli törvényről van szó, hozzáférést adnak olyan adatokhoz, amelyek Egyesült Államokban tárolt adatokra vonatkoznak, amelyek nem Egyesült Államok beli polgárokról szólnak. Nos, a az Európai Unió alapjogi kartájával ez ellentétes rendelkezés. Lehet, hogy a közleményben túlságosan kódoltan fogalmaztunk, de ami a kölcsönös jogi segítségnyújtást illeti, fontos, hogy ne várjunk el a vállalatoktól egymással ellentétes feltételeket. Tehát, hogyha az Egyesült Államok adatokat kérnek és azt mondják, hogy közben nem szabad az érintett személynek elmondani, hogy a róla szóló adathoz hozzáférés biztosítunk. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az eljárás az alapjogokkal ellentétes, és ez azt jelenti, hogy a felhő szolgáltatónak valamilyen jogi kötelezettsége van. Ezért nagyon fontos az ilyen jellegű konfliktusos helyzeteket elkerülni, mert ez kockázatot jelenthet azok számára, akik jogosan és tisztességesen végzik a munkájukat. Juris több opcióról beszélt, de igazán nem tartottam ezt nagyon megnyugtatónak a részletek tekintetében, úgyhogy erről még beszélnünk kell. Ami Beck kolléga megjegyzéseit illeti, valóban tudjuk, hogy ezen kérdésekkel foglalkozni kell, és a közleményben csak ennyit tudunk kimondani. Nagyon komolyan vesszük ezeket a szerződésekkel kapcsolatban. Jogosan mondta azt, hogy a személyzeti megállapodásokban nem vesszük be a fogyasztókat, de már van, aki ezzel foglalkozik, és nagyon szívesen látjuk őket, hogy megbeszéljük a felvetendő kérdéseket, ami a szolgáltatási szintű megállapodások definícióját illeti, és ezt mi átláthatóan próbáljuk kezelni. Azt gondolom, hogy fontos megérteni, hogy a felhő egy terjedőben lévő jelenség, de senkinek nincsen még válasza nagyon sok kérdésre. A szerződés természete, hogyha infrastruktúrát szolgáltatunk, felhő alapú infrastruktúrát, vagy hogyha egy szoftver megoldást kínálunk, akkor az eléggé más és a, az, hogy mindenkire ugyanazt a megoldást húzzuk rá, legyen az szabvány vagy szerződés, ez így nem fog működni. Minden bizonyal lesznek közös pontok, és erre szükség is van, és nagyon nagy átláthatóságra van szükség alapszinten, hogy legyen egy minimum szabványszint, de mi ezt próbáljuk megérteni a párbeszédben az érintett felekkel, és reméljük, hogy erről még idén beszámolhatunk önöknek. Ami a szerződéses feltételek és a fagyasztóvédelem kérdését illeti, ez egy rendkívül fontos vita. Hogyha a közleményt részletesen olvassák, abban az áll, hogy megvan a közös európai értékesítési törvényre vonatkozó szélzlóra vonatkozó javaslat, és azt akarjuk biztosítani, hogy ez figyelembe vezi, veszi a felhő ö, szolgáltatásra vonatkozó specifikumokat, az ezzel kapcsolatos jelenlegi tárgyalásban nagyon fontos, hogy beszéljünk a felhő számítás technológiáról, de utána nagyon fontos a következő szakaszt is figyelembe venni, és azt gondolom, hogy még most ezt most próbáljuk összeállítani, és minden érintettet, a fogyasztói képviseleteket is bevonjuk ebbe a munkában. Tehát valódi lehetőség van arra, hogy a bizottsággal együttműködjenek ebben a kontextusban. A ahhoz, hogy megfelelő rendelkezés rendszert, eszközrendszert tudjunk kialakítani. Még nem, döntünk, mert, nem döntöttünk, mert túlságosan korai lenne, hogy jogszabályi jellegű javaslatokkal fogunk eljönni, vagy sem. Hogyha bármire van működőképes lehetőség, azt megtesszük. Nem akarok most a digitális tartalomra és a szerzőjogok, a szellemi tulajdonjogra kitérni. Már Elmondtuk, hogy még erre vissza akarunk térni később, és azt gondolom, hogy ami az előadó megjegyzését illeti arra vonatkozóan, hogy a magán kópiákat, másolatokat hogyan kell kezelni, ez rendkívül hasznos volt, és figyelembe vesszük majd. Ami az adathordozhatóságot illeti. Megint csak mondhatják azt, hogy a közleményben nem támogatjuk egyértelműen az adathordozhatóságot, de hát ez egy szakpolitikai javaslat, és az adatvédelmi felügy, felülvizsgálat részét képezi, úgyhogy a bizottság már foglalkozik ezzel. És ez mind a technikai, szerződésbeli kérdésekre ki fog térni. Ami Margó anyagát illeti, abban kimondjuk, hogy nagyon aggaszt minket az, hogy a kölcsönös átjárhatóság és az adathordozhatóság a technikai szabványokkal kapcsolatban megjelenjen. Tehát ez már folyamatban lévő munka a felhő szabvány koordináció keretein belül. Még nem tudjuk pontosan, hogy mi lesz az eredmény. Egy munkacsoport foglalkozik a kölcsönös átjárhatósággal és az adathordozhatósággal, és a visszafordíthatósággal mi szerint reális költséggel, áron vissza lehet-e fordítani egy kódolását az adatoknak. Nos, tehát ezzel foglalkozunk, még akkor is, hogyha ez nem annyira egyértelmű, mint ahogy ezt a Beuk kolléga szeretné. Rendkívül érdekesnek tartottam ezt a vitát, ami a semlegesség kérdését illeti, ez igaz. Valóban mi erről nem beszélünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat nem mondunk arról sem, hogy mi legyen a széles sávval a felhő szolgáltatások tekintetében, mert hogyha felhő szolgáltatást akarunk nyújtani, akkor rendkívül jól működő széles sávú hálózatra van szükség, ugyanakkor úgy kell ezt kialakítani, hogy ezen szélessávú hálózaton megfelelően erős legyen a verseny. Hát erről fogunk a közgyűlésen júniusban beszélni. Köszönöm, Pilár, hogy megszervezték ezt a meghallgatást, és köszönöm a kollégáknak is a hozzászólásokat. Uh, we uh, Pilár, köszönöm szépen. Még legalább két kolléga kért szót, Katrin Trottmann és Csernovszki úr. Köszönöm szépen, Pilár. Néhány kiegészítő kérdést szeretnék elmondani. Nos, nagyon érdekesnek találtam ezeket az előadásokat, eh, egyrésztről a témakört, illetve, illetve a perspektívákat, amelyiket ez kínál nekünk, másrésztről pedig azon kérdéseket, illetően amelyek óra visszatérnek, illetve minket érintenek európaiként eh, a munka végzésünk közepette. Hogyan lehet biztosítani, hogy az európai vállalatok, hiszen most a növekedésről, a felendítésről, a beruházásokról szólunk, a versenyképességről az iparunk vonatkozásában, tehát hogyan lehet elérni, hogy az európai vállalkozások versenyelőnyre tegyenek szert, a jogszabályokat illetően kötelezettséget vállaltunk, egy nemzetközi jellegű eljárásra, inkább mint európaira, és itt vannak olyan érdekek, amelyek nem feltétlenül európaiak, melyek többséget képeznek. Egyetértünk azzal, hogy el kell kerülnünk a szabályok útvesztőjét, mindenképpen harmóniát kell létrehoznunk a jogszabályok között, hiszen ezek a jogszabályok mindenképpen ö, előnyösek lehetnek más szereplők számára olyan szervezetek, illetve a bizottság, amely ezen jogszabályokon dolgozik, mindenképpen reagálniuk kell erre a kérdéskörre. A biztonság nagyon lényeges elem, nem mondhatjuk egyszerűen, hogy mivel itt európai területen lévő adatokról van szó, mindenképpen biztosak lehetünk abban, hogy ez garantált. Tehát itt mindenképpen egy Erős kapacitású hálózat kifejlesztése fontos, ami biztonságos. Jelenleg egy milliárdunk van, amely a hálózat finanszírozását alig a garantálja, tehát más forrásokra van szükség, hogy azt megtegyük. Aztán itt felmerül a ciberbiztonság kérdése, illetve az adatvédelemé. Mi az alkalmazandó forrás? Nos, itt azon adatokról van szó, amelyeket tárolunk, akár egy amerikai szerveren, amerik, európai adatokról van szó, ami pedig a szerződéseket illeti, meghallgattam, amit Pásasszonyom mondott, ami minket érint, a parlamentet, ez főleg a bizalom kérdése, és jelenleg polgártársaink kérdéseket tesznek fel nekünk, és nincs abszolút bizalmuk. Nos, a, talán a költségek vonzhatják a gazdasági szereplőket, hogy lépjenek be a felhőbe. Differenciált szolgáltatási ajánlatokra van itt szükség. Biztosítani kell még ajánlásainkat, tehát a szerződések nem a cloudra irányulnak, hanem ennek alkalmazásra. Hogyan lehet ezt a kettőt összekötni? Hogyan lehet egy megfelelő megfogalmazáshoz eljutni? Fontos a net semlegesség, a hálózat semlegesség, és itt is, ezt is figyelme kell venni a szerződések esetében, ami a multiterritorialitás kérdését illeti. A nemzeti cloudok esetleg már tovább lépnek, mint az európai szintű, hogyan lehet ezt az akadályt megszüntetni? Jó taktika ez. Önök beszámoltak erről, a versenynek meg kell felelni, egy egységes piacot kell kialakítani, amely valóságos. Itt lehet egy ellentmondás, amely ugye a bizottsági stratégia között van, illetve a nemzeti cloud között, és végezetről a kkv szólnék, Pilar del Castillo foglalkozik kerültesen ezzel a kérdéssel. Ösztönözni szeretnénk a KKV-kat, hogy ilyenek a cloud szolgáltatásokkal, ez az a szolgáltatók érdeke is. Egyébként Fratta úr biztosan nem fog nekem mondani. Tehát hatékonyabb stratégiát kell létrehozni, és itt a kkv igényeire figyelemmel kell lennünk, hogy mindenképpen hatékony szolgáltatásokat lehet, lehessen nyújtani. Vannak ugye a magán fogyasztók és a vállalati fogyasztók, és az igények nem feltétlenül ugyanúgy jelentkeznek ebben a két esetben. Ez tehát egy olyan elem, amivel kapcsolatban gyorsan elő kell lépnünk, hogy meglegyen, ugye már megvan a bizalom a vállalatok részéről, és ennek meg kell felelnünk megfelelő tevékenységek kifejlesztésével. Ugye itt esetleg szükséges lenne az alkalmazott felhasználásokat elemezni, az alkalmazásokat, és talán a javasolt stratégiát is tökéletesíteni kellene bizonyos pontokban. Ön említette, hogy ez, hogy itt nem feltétlenül a rendelet a legjobb eszköz. Ön azt hiszem az irányelvről is szólt. Tehát itt, itt vannak a stratégia elemei, ugyanakkor ennek biztonsági, illetve a jogi eszközök biztonságossága. Van itt még néhány kérdés, ami felmerült bennem, melyek fontosnak tűntek számomra a frakcióm árnyék tevőjeként. Mr. Tosanovsky, please. Děkuji, já bych... úr, engedjék meg, hogy én is köszönetet mondjak ezért a vitáért. Nagyon érdekes volt ez, filozófiai mélységű, és azt hiszem, hogy nagyon jó lett volna, hogyha esetleg még többen meghallgatják ezt. A cloud computing egy új jelenség, és meg vagyok győződve arról, hogy itt mindenképpen be kell érnünk ezt a technológiai fejlődést. Az emberek esetleg még nem készek erre, Mindenki, aki intelligens telefont vásárol, egy smartphone-t, esetleg a világ bármely részén használhatja ezt, és így módon felvetődnek bizonyos kérdések ezzel a cloud computinggal összefüggésben. Nos, Mindenféleképpen hasznos lenne az akadályokat, a gátakat lebontani, amelyek akadályozzák ezeket az új technológiákat. A technológia mindig előnyben van hozzánk képest. A kérdésem nehezebb része a jogi védelemre irányul. Azt hiszem, hogy itt nem ö, kelthetjük azt a benyomást az emberekben, hogy minden ellen meg tudjuk őket védeni jogi eszközökkel. Nekik maguknak kell értékelniük, elemezniük a kockázatokat, amelyek ö, neki vannak téve. A társadalom nem garantálhatja teljes védelmüket. A dematerializált informatikai rendszerek esetében ez már nem lehetséges akik a szoftvereket megírták, vagy a kódolt rendszereket, Nos, azok mindig képesek ezeket felbontani, felfejteni, dekódolni. Ezek az eszközök mindig is léteztek az informatikában, ezek mindenképpen kihívásokat jelentenek, és az a kérdésem, hogy ami talán hiányzik itt a vitánk keretei között, ez az a tény, hogy az emberek tényleg tudatában annak, hogy itt fennáll egy bizonyos veszély. Ez nem a bizalom elvesztését jelenti, hanem csupán annyit, hogy legyünk tudatában annak, hogy létezik egy bizonyos kockázat. Ha létrehozunk egy bizonyos jogi biztonságot, hiszen európai szinten erre képesek vagyunk, minden, ez, minden esetre fontos az is, hogy az emberek tudatában legyenek, ugyanak ellenére fennel egy bizonyos kockázat. Én akár informatikusként, ha valamit vásárolok az interneten, mindig tudatában vagyok az ezzel járó kockázatoknak, tudom, hogy léteznek kockázatok ezen a területen. Esetleg 1000 eurós vásárlást eszközök, de Tudom, hogy nem lehet minden kockázatot kivédeni, Tehát az embereknek hozzá kell szokniuk a digitalizált világban való létezéshez, bizonyos kockázatok elfogadásával, semmiképpen sem kelthetjük az emberekben azt a benyomást, hogy a jogi szolgált, a jogszabályok teljes mértékben százszerzékosan képesek őket megvédeni. Mindig is fennmarad egy bizonyos egyéni felelősség, esetleg valaki eltéveszti a jelszavát, vagy rossz szolgáltatót választ, és a többi, és a többi. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ezzel az inkább filozófiai jellegű megközelítéssel foglalkozni, tehát nem kelthetjük az emberekben azt az illúziót, hogy minden ellen meg tudjuk őket védeni, hiszen a világ egyre összetettebb, az informatika dematerializálta vált, tehát ez egy nagyon összetett filozófiai kérdés, és talán a társadalom még nem érett erre, még nem készült fel erre, mint ahogy mi sem vagyunk a smartfonok használatára. Azt hiszem, hogy ez egy nagy feladat, akár vitáink keretében is, amely a cloud computinggal foglalkozik. Jó lenne, hogyha a lehető legnagyobb mértékben lebontanánk a technikai akadályokat, a hozzáférési akadályokat. Persze a harmadik országokkal szemben ezek az akadályok arra hivatottak, hogy védjenek minket, másrésztről viszont vállalnunk kell a felelősséget az emberekkel szemben annak érdekében, hogy ők képesek legyenek értékelni a kockázatokat ebben az összetett univerzumban, a ciberrealitás világában, amely néha a skifi filmek világához közelít. Tehát uh, itt uh, a maximális jogi védelemre irányuló maximális erőfeszítések jó lenne, hogyha nem keltenének egy illúziót, egy csapdát, egy benyomást az emberekben azt illetően, hogy képesek vagyunk őket teljes mértékben megvédeni, de ez egy inkább filozófiai jellegű kérdés. I think uh, it's all from uh, my colleagues. Uh, Köszönöm szépen. Meghallgattuk a kollégák kérdéseit, úgyhogy a panel résztvevőit kérem, hogy válaszoljanak ezekre a felvetésekre és rendkívül érdekes kérdésekre, amelyek nagyon különböző szemszögből közelítik meg a kérdést. Kérném akkor az előadókat, hogy röviden, akárki szeretne, szóljon hozzá a kérdésekhez. Mondjuk kezdjük a fogyasztókat képviselő hölgyel, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm a nagyon érdekes megjegyzéseket és nagyon érdekes kérdéseket. Dükatel úr hozzászólására reagálnék a bizottság részéről, mert ő sok mindennel kapcsolatban hozzászólt, ami minket érint. Természetesen figyelembe vettük, hogy a bizottság dolgozik a normásításon és az adatok hordozhatóságán. A legfontosabb kritikánk az volt, hogy ezt elmondjam még egyszer, hogy a fogyasztókra vonatkozó rész nem eléggé kifejlett ebben a szövegben. Az I az üzleti potenciáról, az innovációról nagyon sokat beszélnek, de valahogy háttérbe szorulnak a fogyasztók. Tehát, mint hogyha a bizottság szövegéből nem derül neki, hogy mennyire fontos a fogyasztók bizalma, mert csak ezáltal válhat a felhő alapú számítástechnika egy virágzó ágazatává az európai gazdaságnak. Ez egy általános megjegyzés volt. Aztán a szerződésekkel kapcsolatban és a tisztességtelen szerződéses feltételekkel kapcsolatban is szeretnék hozzászólni. Mint ahogy elmondtam, tudom, hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel, de a stratégiából pontosan idéztem az imént, és úgy láttam, hogy nincsenek opcionális megközelítések, tehát a szerződéses feltételeknél és a kereskedelmi jognál tovább nem megy a bizottsági szöveg. És az szerepel, hogy az ipar képviselőit is szeretnék bevonni abba, hogy hogyan lehet kialakítani a tisztességes szerződéses feltételeket, amelyek a KKV-knek és a fogyasztóknak is megfelelnek, és ezen kívül egy opcionális megvalósítást javasol a felhők tekintetében, azokban a kérdésekben, amelyek túlmutatnak a kereskedelmi jogon. De számomra ebből nem derül ki egyértelműen, hogy a fogyasztókat is szeretnék bevonni a munkába, és hogy ezt a kérdést tovább szeretnék fejleszteni, de örülök, hogyha így van. Trautmann asszony kérdése valóban nagyon érdekes volt, és itt is a szerződéses kérdésekre kell visszatérnünk. Az volt a kérdés, hogy hogyan lehet összefonni a hozzáférhetőséggel és a tartalommal kapcsolatos kérdéseket is, el lehet megfelelő szerződéseket kialakítani. Na most mi úgy gondoljuk, hogy minden attól függ, hogy mi van a fogyasztói szerződésben, hogy hogyan tudunk egy igazságos és kiegyensúlyozott szerződést kialakítani. Egyelőre nincsen megfelelőképpen specifikus jogalkotás, mert hogy a felhőszolgáltatás, mint ahogy sok más digitális szolgáltatás is, nagyon specifikus feltételekhez kötött, és egyelőre a tisztességtelen szerződéses feltételekről csak egy általános minimális irányvonal van, és ez sokszor nehezen húzható rá a digitális szolgáltatásokra, tehát sokszor nehéz kimutatni, hogy mi tisztességtelen szerződéses feltétel is, mi nem, és a tagállami jog is eléggé nagy különbözőségeket mutat, tehát irányvonalakra van szükségünk, és ezen kívül jogilag kötelező, érvényű szabályokra, amelyek mindenkire vonatkoznak. Tehát nem egy opcionális jellegű megjegyzésre, hogy amennyiben szeretnék, akkor használják ezeket a tisztességes feltételeket, amennyiben meg nem szeretnék, nem. Tehát egy kőbevése összetett, mindenre kiterjedő, jogilag kötelező érvényű szabályra van szükség. Aztán a nemzeti felhőkről azt kérdezte, hogy ez nem áll ellentétben egy európai felhővel. Ez jó kérdés, jogos kérdés, és ez megint csak visszavezet a legnagyobb akadályhoz, hogy miért nem valósul meg az egységes belső piac. Ez megint csak a szellemi tulajdonjogra és a szerzői jogokra vezethető vissza amelyek egyelőre nem felelnek meg a fogyasztók hozzáférésének, mert hogy bizonyos szolgáltatásokhoz csak abban az országban lehet hozzáférni, ahol megvették, vagy csak bizonyos nemzeti platformokhoz lehet hozzáférni, vagy nincsenek meg a licenszek más területeken, és ezért nem lehet hozzáférni, és ezek nagyon frusztráló helyzeteket eredményeznek. Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm, rövid hozzászólást kérnék a többi panelistától is. Köszönöm, rövid leszek, csak néhány megjegyzést szeretnék elmondani. Úgy gondolom, hogy nagyon jó volt, hogy itt volt Düketel úr a bizottság részéről, és nagyon jól kiegészítette a vitát, és azokkal a témákkal is foglalkozott, amikről én felszólaltam. Nagyon örülök annak, hogy egy tényleg értelmes párbeszéd alakult itt ki közülünk, és hogy mindenki megpróbálja megtalálni a lehetséges megoldásokat. Történt némi utalás arra, hogy a biztonság az technikai jellegű probléma-e vagy sem. Én tökéletesen egyetértek azzal, hogy van nagyon sok biztonsági probléma, hogy olyan professzionális felhőkbe kerüljenek az adatok, amelyek alacsony kockázatúak és megfelelő biztonsági szintet valósítanak meg, és ráadásul a hozzáférés is csak jogszerűen működhet. Ez a jogszerűsített hozzáférés, ez valószínűleg a jó megoldás. Még a magánfelhőknél is néha vannak olyan kis kapuk, amin be lehet férkőzni, és esetleg mondjuk harmadik országok is hozzáférhetnek az adatokhoz, ezeket kell kizárni. hogyha megszületnek a joganyagok, amelyek biztosítják, hogy a nemzeti biztonsági hatóságok és a bűnöldöző hatóságok hogyan férhetnek hozzá az adatokhoz, akkor szerintem ez megoldaná a helyzetet. Olyan szabályokat kell kialakítani, amelyeket nem lehet könnyen megkerülni, és nem lehet területhez kötötté tenni. Itt van ugye az adatoknak a területhez kötöttsége, és amikor területhez kötöttek az adatok, akkor egyszerűbb meghatározni, hogy kinek van illetékessége az ezen adatokhoz való hozzáféréshez egy felhő esetében ez nyilván nehezebb. Ez olyan téma, amit talán itt a parlamentben is részletesebben meg lehetne vitatni, hiszen az adatok területhez kötöttsége, illetve az, hogy hol tárolják ezek az, ezeket az adatokat, ez nagyon fontos kérdés ezek lehetnek mondjuk nemzeti felhők, de mondjuk egy holland nemzeti felhő nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adatok Amsterdamban vannak. Nyilván a fogyasztó szeretné tudni, hogy hol vannak az adatai, hogy hol tárolják az adatait, de ebből a szempontból a felhőknél a teritorialitás nem mindig megfelelő megközelítés. Ami a tagállamokat illeti, különböző szabályok vannak az adatvédelem szempontjából, és valóban meg kell oldani ezt a problémát. És végezetül pedig a kockázatokkal kapcsolatban szeretnék valamit elmondani. Én teljes mértékben ellenzem ezt a kockázat mentes megközelítést. Inkább azt kellene megnéznünk, hogy melyek azok a kockázatok, amelyeket el lehet fogadni. Hogyha megkérdezik az egyszerű fogyasztót, hogy elfogadnák-e, hogy valamilyen harmadik ország kormánya hozzáférjen a személyes adataikhoz, hát nyilván mindenki rázná a fejét, hogy dehogy is fogadja el most függetlenül attól, hogy milyen politikai beállítottságú valaki, nyilván megvannak az érvek amögött, hogy harmadik országok ne férhessenek hozzá különböző személyes adatokhoz. Természetesen közösen kell kialakítanunk, hogy ebben a kontextusban milyen biztonsági szabályokkal kell dolgozni. Just because, madam, Nagyon röviden, Trottman asszony feltett egy konkrét kérdést a szabványosításról és arról, hogy hogyan lehet garantálni az európai ipar versenyképes előnyeit egy olyan rendszerben, amely globálisan működik? Rendkívül érdekes ez a kérdés, mert a háttér az, hogy semmi sem semleges a szabványosításban. A szabványosítás sohasem semleges. Legalábbis a vállalatok a szabványosítással kapcsolatban mindig elvárásokkal élnek, és ez nem új dolog. Azt gondoljuk, hogy A technikai kiválóság önmagában elég ahhoz, hogy a szabványba bevegyék a technológiákat, akkor nem igazán voltak még eleget szabványosítási üléseken. Tehát ez azt tükrözi, ami a piacon történik, és ennél többet nem tehetünk, mint magát a feladatot elvégezni. Kritikai tömeget hoztak létre a szabványosítással, és ezt kell a vállalatoknak is ez is az egyik oka annak, hogy a vállalatok az ENSZI-hez jönnek. Tehát igaza van. Az a tény, hogy ez egy globális piac, és hogyan tartsuk meg a versenyképességi előnyünket, hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy az összes előnyét kihasználjuk ezen piacnak. Hát a, kérd... a... a lényeg az, hogy nincsen B-terv hogyha valaki azért nem akar szabványosítani, mert attól fél, hogy így a versenyképesség előnyét elveszíti, tehát ez, ez, ez nem megoldás. Ami a tisztelt képviselőt, lengyel képviselőt illeti, a kibertérrel kapcsolatban több kérdést felvetett, nincsen erre válaszunk. De nagyon érdekesnek tartom a felhővel kapcsolatban azt, hogy ezzel a tulajdonoslás, a tulajdonlási feltételeket egészen megváltoztatjuk a zene, a könyvek tekintetében is. Most még csak az elején járunk ennek a folyamatnak. Öt évvel ezelőtt, hogyha valakinek nem volt Second Life-es számlája, akkor senkinek sem számított. Most már senki sem emlékszik rá. Azt gondolom, hogy azért, mert mostanra most már a First Life-ban vagyunk. Ezért nem hallunk most már a Second Life-ról soha többet. Please, do you like to make any comments? Yes, I will be extremely short after the... Nagyon röviden válaszolnék a három kolléga után. Nagyon fontos a fogyasztói ö, vállalatok szempontjából, hogy megbízzanak a felhőben. Csernovszki képviselő kérdésével kapcsolatban, hogy a kockázatról mennyire tudunk, ez nagyon fontos kérdés, de reális feltételek mellett minimizálni kell a kockázatot, ez itt a kérdés. <coughs> Egy utolsó megjegyzést hogyha meghallgatjuk, ami most elhangzott, akkor a legtöbb kiemelt kockázat inherens az üzletmodellben. Tehát szerződésre szükséges, szükségünk van olyan emberekkel, akik nem az adott országban élnek, és az adatot is máshol lehet tárolni, mint ahol mi működünk. A felhő így működik, ezen nem tudunk változtatni. Mi ö, csökkenthetjük ezen üzleti modellnek a negatív aspektusait is. Ö, pontosan erre lehet jó válasz az, hogyha az európai felhőipar erős. Tehát, hogyha az egyik adatot Izraelben tároljuk, vagy Olaszországban tároljuk, és francia vállalatról van szó, az más kérdés. Tehát az összes jogorvoslat, fogyasztóvédelmi megoldás szempontjából egészen más ez a helyzet a fogyasztó számára. Tehát digitális belső piacra van szükség, amely a az európai felhőipar kiépítését segíti, és esélyegyenlőséget kell kialakítani az összes érintett között, Európa és az EU-n kívüliek között, hogy ne legyünk hátrányban az adatvédelem szempontjából, az adók szempontjából, bármilyen szempontból a többi szolgáltatákhoz képest, akik olyan országban vannak, ahol gyakran nem ilyen szigorúak a szabályok, ahol a fogyasztói védelem más szinten van, ezért tehát az európai vállalatok így kockázatos helyzetbe kerülhetnek tehát a legtöbb aggodalomra találhatunk megoldást, vagy csökkenthetjük az ezzel kapcsolatos kockázatokat. Végül pedig spanyolul szeretnék hozzászólni. Eh, Nos, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani még egyszer az előadóknak, jeles előadóinknak, akiket itt most vendégül láttunk. Kevés idejük volt, hogy bemutassák ezen téma alapvető vonalait, összetevőjét. Azt hiszem, hogy a rendelkezésükre álló rövid időben igencsak sok részlettel, adattal szolgáltak. Nagyon fontos ez a kihívás a globális világ előtt, amiben élünk. El hallhattunk arról, hogy ez egy új, egy most kialakulóban lévő jelenség amely folyamatosan változik, és amely az informatikai technika, technológián, a kommunikációs technológián változik, mely oly gyorsan fejlődik. Éppen ezért kell figyelnünk arra, hogy ne ö, leblokkot, befagyasztott megoldásokkal álljunk elő, akár jogi jellegű, akár szabályozási jellegű megoldásokról van szó nagyon nehéz ezt a témát annak minden aspektusában felölelni, hiszen ez folyamatosan változik, mégpedig rendkívül gyorsan ez a jelenség. Itt egyensúlyt kell teremteni a különböző problémák között. Itt ugye a jogi szempontok, a fogyasztók jogai, a szolgáltatók szempontjai egyaránt felvetődnek ne próbáljunk egy olyan jogszabályt bevezetni, amely véglegesnek tekintendő, amely valamennyi szempontot lefed, amely minden kérdésre választ ad, mindent garantál, ahogyan a lengyel kolléga is említette, amely azt a benyomást keltheti, hogy mindent egyszer mindenkorra megold. Ehelyett egy egyensúlyt kell létrehozni egy olyan helyzetre való tekintettel, amely jelenleg is fejlődik, egy dinamikus jelenség, és mindig is ilyen marad. Ugyanakkor viszont választ kell adnunk azokra a problémákra, amelyek ezen szempontok értelmében felvetődnek. Ez ebben elég a művészet, úgymond, ez a mi feladatunk. Itt mutathatjuk meg, hogy mekkora szakértelmünk, milyen ügyesek vagyunk. Egy globalizált világban nyilván az egyén felelőssége egyre növekszik, a zárt, a diktatórikus rezsim, ahol az egyéni felelősség nem létezik, hiszen a diktátor dönt mindenről. Amikor viszont szembesülünk a globalizált, a világfaluban a különböző jelenségekkel, akkor nem élvezhetünk százszerzalékos védelmet, tehát az egyéni felelősség meghatározó jelentőségűvé válik. Ebből a filozófiai jellegű előfeltevésből kiindulva, ahogyan az itt el is hangzott, Választ kell adnunk az operatív jellegű témákra, jogi jellegű témákra egyaránt, és egyfajta egyensúlyt kell találnunk oly módon, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjunk a jelentkező változásokhoz. Ez tehát a mi felelősségünk, ugyanakkor a társadalomi, a fogyasztóké, az iparágé, a közintézményeké egyaránt. Ez lenne tehát az én végkövetkeztetésem, az árszavam elindítottuk ezt a folyamatot, és ezért mondtam el a kezdeti beszámolómban, hogy az Európai Parlamentnek véleményem szerint valamilyen módon még finomítania, pontosítania kell az Európai Bizottság által bemutatott stratégia elemeit. Azt hiszem, hogy erre képes vagyunk, meg is kell tennünk egy megfelelő, értelmes, józan javaslat formájában. Elnök, köszönöm szépen lezártuk ezt a nyilvános meghallgatást a cloud computing témájában. Köszönetet mondok valamennyi előadónknak és Pilárnak is munkájáért, amelyet ezzel a témával kapcsolatosan végzett. És most nézzük a napirend, a mai munkánk utolsó napirendi pontjait. Még egyszer köszönetet mondok valamennyi előadónknak.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 Paul Timers igazgató úrat üdvözlöm, és a koordinátorok tegnap hozott döntéseit szeretném megosztani önökkel. Az ITRE úgy döntött, hogy találkozót szervezünk az energia témakörében a tagállami parlamentekkel és Litvániával. Aztán ugye itt engedélyt kell még kérnünk egy saját kezdeményezésű jelentés tárgyában, az energiával kapcsolatos zöld könyv lennenek a témája, ez az ECR kapta meg ezt a jelentést, és újfent az ECR kapott egy véleményt a széndiokszid tárolás és leválasztás tárgyában, az SND pedig a smart grid-szekkel és a regionális politika összefüggésével kapcsolatban a néppárt, a nem pénzügyi információk tárgyában a nagyvállalatok tárgyában a COP19 és a védelmi ágazat tárgyában kapott jelentést. Ez volt tehát a tegnapi koordinátori üléssel kapcsolatos beszámolóm, és most áttérünk a napirend utolsó pontjára. Meg is adom a szót a transz-európai távközlési hálózatok tárgyában a DigiConnect igazgatójának Paul Timmersnek 10 percben tessék. Köszönöm szépen, uh, köszönöm elnök asszony, hogy meghvtak és uh, megadták a lehetőséget, hogy röviden bemutassuk a javaslatot a Connecting Europe Facility-vel kapcsolatban és a kommunikációs irányelvekről. Az ábrákat meg akartam mutatni önöknek röviden, de inkább, uh, hogy még gyorsabban haladhassunk, hozzá is kezdek az előadáshoz. Nagyon sokan ismerik a kontextus. Minek is, mint önök is tudják, egy módosított javaslattal élünk itt Brüsszelben. Ez a több éves pénzügyi keret tárgyalásoknak a kontextusában született. Az Európai Tanács jelenlegi javaslata az, hogy 9,2-ről 2,9-ről 1 milliárdra csökkentsük a költségvetést, és a parlament illetékes szakbizottságában a vita azt mutatja, hogy felül kell vizsgálni a javaslatunkat. Tehát ebben a helyzetben eredetileg 9,2 milliárd volt a költségvetés javasolt összege, ebből 1 milliárd lett mostanra, 7 milliárdot akarnak a digitális szolgáltatásokra, a 7 helyett 2 milliárdot elkülöníteni. Arra a következtetésre jutottunk, hogy ahhoz, hogy ezzel a helyzettel megbirkózhassunk közben, meggyőződésünk az, hogy szükségünk van arra, hogy a digitális szolgáltatások szerepéről elgondolkozzunk, és a szélessávú szolgáltatásokról a digitális szolgáltatás infrastruktúrák számát csökkentjük, amelyekre ilyen támogatást lehet kérni. Ez az egyik módosítás, másrészt pedig a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban is módosításokat eszközöltünk. Ugyanakkor így lehetőséget kaptunk arra, hogy biztosítsuk, hogy a javaslat egyszerűbbé válik. Remélem, hogy ebből a szempontból tehát tömörebb és egyszerűbben követhetővé vált a javaslat másodszorban pedig, hogy ez tükrözi azon módosításokat, amelyek már a parlamenttől beérkeztek hozzánk a széles sávval kapcsolatban. A technológiai semlegesség, a magánszektor átnem beruházások átnem helyezése és a pénzügyi eszközök tekintetében, és ugyanakkor tükrözik a tanács vitáit és tárgyalásait is, hogy egy bizonyos delegált aktus rendelkezést töröljünk. Önök is tudhatják, hogy a javaslat nagy részében a digitális szolgáltatás infrastruktúrákra koncentrál, és örülök annak, hogy erről kicsit részletesebben nyilatkozhatom. Most nézzük meg, hogy miről is beszélünk, hiszen a terminológia elég nehezen követhető. A digitális szolgáltatás infrastruktúráknak célja, hogy egész Európában lehetőséget adjanak a polgároknak, az üzletnek és az állami közigazgatásnak, hogy szolgáltatást kaphassanak, mégpedig egymással kölcsönösen működtethető szolgáltatások interneten, például egészségügyi adathoz való hozzáférés, vagy a közbeszerzésben való részvétel, vagy digitális tartalomhoz való hozzáférés, vagy más jellegű szolgáltatásokról beszélünk. Ezen szolgáltatások nagy része építőkövekből épül fel. Például a kölcsönösen átjárható hozzáférés az, hozzáférés az elektronikus azonosításhoz, tehát ezt különböző helyzetekben lehet használni ugyanezt a szolgáltatást. Talán ez kicsit technikai leírás, de így jobban megértjük azt, hogy nagyon sok értelme vannak, hogy ilyen építőköveket dolgozzunk ki, és utána pedig erre ráhúzzuk a szolgáltatásokat, és ez jelenti a hozzáadott érték növelését. Például az, hogy az elektronikus azonosításhoz interoperabilis hozzáférést biztosítsunk az elektronikus közbeszerzésnél, vagy az internetes vitarendezésben, vagy a digitális tartalomhoz való hozzáférésnél ez fontos lehet. Tehát ezért mi használjuk, ezért használjuk mi az építő blokkok, építő kövek logikáját. Most ez egy jogi jellegű leírás lesz. Hogyha megnézzük az elektronikus szállítását, kódolt szállítását bizonyos dokumentumoknak, tehát kódoltan egy országból a másik országba átadunk adatokat, hogyha valaki Ausztriába ellátogat turistaként, ott lebetegedik, és utána az osztrák orvos ad nekem a holland orvosnak egy vényt, akkor ezt biztonságosan kell tudni eljuttatni Hollandiába. Nos, ez az elektronikus leszállítása ezen adatnak. Nos, az elektronikus egészségügy, az e-health területén belül használjuk ezt az e-delivery-t, hiszen ugyanazon dokumentum biztonságos átadását használhatjuk a közbeszerzésnél, az elektronikus közbeszerzésnél is. Tehát ezért nagyon fontos és hasznos, hogyha ilyen építőkövekből indulunk ki, és e köré építjük a digitális szolgáltatásokat. Hogyan is működnek ezek? Egész Európában hozzáférhetünk más országok szolgáltatásaihoz. Ide tartozik az elektronikus közbeszerzés. Egy vállalatnak joga van, hogy egy másik tagállam közbeszerzésében részt vegyen, és ezt elektronikusan megteti, vagy hozzáférhetünk országon átnyúlóan az egészségügyi adatokhoz. Most mondtam el a turista, az osztrák turista példáját. Tehát egy egész európai képet kell figyelembe venni, szinte az európai autópályák mentén. Tehát vannak digitális összekötetések, de ezek talán még tágabbak és gazdagabbak, mint az autópályák, mert mindenféle szolgáltatást biztosítanak a polgároknak. Az én lányom például ezt használhatja, hogy egy másik országban egy egyetemre jelentkezhessen. Ami az építőköveket illeti, ide tartozik az, hogy az elektronikus azonosítás kölcsönösen átjárható legyen. Elektronikus aláírás, elektronikus szállítás, automatikus fordítás is jó példa lehet erre. És a gyakorlati célokból is ennek nagyon fontos jelentősége lehet az üzletek, a vállalatok, a szakemberek számára, a nyílt adathoz való hozzáférés, az üzleti élet mobilitása, kulturális örökség, biztonságosabb internet a gyerekek számára és egyéb határon átnyúló szolgáltatások ide tartoznak. Ha megnézzük ezt a képet, hogyha a híd a digitális szolgáltatás, nem tudom, hogy ezt látják-e, a híd ilyen legó elemekből épül fel, és itt láthatjuk a mátrixot, hogy a vertikális, a függőleges tengelyen az építőköveket láthatjuk, e-delivery, e-ID, e-signature, egyebek, és a horizontális tengelyen pedig a digitális szolgáltatásokat láthatjuk, amelyek ezen építőköveket felhasználják. Közbeszerzés, mobilitás, egészségügy, jogalkotás és igazságszolgáltatás, stb. Itt vannak digitális lehetőségek egész Európában ami a felülvizsgált iránymutatásokat illeti a módosított javaslatot, ez kimondja, hogy ami a prioritásokat illeti a building blokkokat, tehát az építőköveket kell támogatni, miután ezek elkészültek természetesen, a digitális szolgáltatásokat is támogatni, amelyek ezen blokkokat használják, és amelyre szükség van a specifikus EU jogszabályok alkalmazására, és más digitális szolgáltatásokat kell prioritásként kezelni. Ami a követelményeket illeti, ez fontos kiemelni, hogy amit támogatunk, az fontos, hogy már megfelelő érettségi szintet elérjen, tehát nem egy olyan programról van szó, amivel bármit támogatunk. Nagyon fontos, hogy mindenki a mobiltelefonjáról tudja ezeket használni, és remélem sokan fogják ezt használni. Nagyon fontos, hogy minden nap a nap bármely pillanatában használható alkalmazások legyenek ezek, és nagyon fontos, hogy hosszú távon pénzügyi modell álljon mögötte, arra vonatkozóan, hogy ezt hogyan lehet működtetni, hogyha a hosszú távú finanszírozást is figyelembe vesszük. Hiszen nagyon sok szolgáltatás nem csak 2020-ig fog létezni, hanem remélhetőleg ennél tovább. Nagyon sok szolgáltatásnál szükség lesz az állami támogatásra, de lehet, hogy egy idő után saját maga is nyereségesé válik, mert annyian használják. Tehát a finanszírozási modell lehet, hogy időben változik. Először a Connecting Europe Facility finanszírozással kezdjük, és utána ez fokozatosan csökken. Nem mindegyikre vonatkozóan, de azért van olyan szolgáltatás, ahol erre van lehetőség. Ami a széles sávot illeti, az információs kommunikációs technológia lesz a negyedik koncentrációs téma az alapon belül, és bizonyos tagállamok szeretnék növelni a mozgásteret és a kihatásukat és a gazdasági hatékonyságát a szélesávú költségeiknek. A digitális finanszírozása a széles sávnak a seed fundingra fog korlátozódni, az operatív pénzügyi eszközökből az EBB-n belül, és nemrég láthattuk, hogy az EBB támogatja ezt a megközelítést. Biztos, hogy az EIB, az EBB finanszírozása mindenképpen előnyös lesz mindenki számára, és fontos, hogy magas szintű demonstratív hatása legyen ennek. Fontos, hogy önkéntesen vegyenek részt a tagállamok, és hogy hosszú távú magánszektori alapokat is ide vonzunk, és tehát egy nagyon korlátozott finanszírozással, amely még a széles sávra rendelkezésre áll, ilyen sokat el lehet majd érni. Tehát ez a jármű megközelítés az, hogy először a Connecting Europe Facility a pénzügyi eszközökhöz hozzájárul, a közlekedés energia digitális területen, aztán jönnek az önkéntes hozzájárulások a tagállamoktól, és a saját földrajzilag elkülönített hozzájárulásuk, vagy az ISIF, a strukturális és beruházási alapból. Nos, ez össz, ezek ez együttműködnek az EBB-vel, az Európai Beruházási Bankkal, és más promóciós bankok is esetleg részt vehetnek, és így egy európai portfóliót dolgozunk ki a projektekkel kapcsolatban a szélesebb területén. Figyelembe kell venni, hogy milyen ö, módosítási kérelmek ö, futottak be hozzánk a parlamenttől mostanáig. Köszönöm. Köszönöm ezt a hozzászólást. Tozenovszki kollégának adok szót, aki ennek a témának a jelentést, vagy 5 percben kap szót. Köszönöm, elnök asszony. A lehető legrövidebben fogok szólni. Csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a mi erőfeszítésünk abban áll, hogy a lehető leghamarabb megvitassuk ezt a szöveget, hiszen tudatában vagyunk ezen nagy dosszié útjának, az ezzel kapcsolatos eljárásnak. A bizottság júliusban foglalkozik majd a pontosított szöveggel, az eredeti szöveg, amelyet a bizottság tavalyi év novemberében fogadott el. Nos, azóta néhány részlet módosult. Ez a 9,2 milliárd az 1 milliárdra csökkent, és ez természetesen befolyásolja ezt a módosított projektet, amelyet több ízben megvitattuk már itt a bizottságon belül. Novemberben több ízben találkoztam a biztos asszonynal, valamint a bizottságbeli kollégáim is. Strasbourgban találkoztunk a asszonynal és a bizottság munkatársaival, az árnyékjelentéstevők is bevonódtak ebbe a vitába. Az a célunk, hogy ezen nagyon rövid, nagyon szoros határidőn belül be tudjuk építeni módosításainkat ebbe a szövegbe, és aztán erről a szövegről vitázni tudjunk. Tehát reagálnunk kell a módosítókról, és Természetesen a kezdeti szövegre is alapoznunk kell. Azt hiszem, hogy ezt az eljárást képesek leszünk majd uralni, hiszen éppen elég ideje vitázunk már erről a témakörről, erről a problémáról, mely eléggé összetett, és remélhetőleg kedvező eredményre jutunk majd. Talán egy kérdésem lenne az imént elhangzott beszámolóval kapcsolatosan. Bizonyos arányok a széles sávú rendszeren belül. Ez a 7.2-es javaslat. Nos, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy mi az elképzelése, és itt ez a beszámoló meglehetősen gyors volt. Érdekelne ez a szempont. Köszönöm szépen, elnök asszony, elég rövid voltam. De Castillo kolléganő következik. Hökmár kolléga nevében kellene egy nyilatkozatot felolvasnom, aki árnyékjelentéstevő, tehát így szól a nyilatkozat. A digitális gazdaság rendkívül fontos a gazdasági fejlődés szempontjából, és a gazdasági potenciál kihasználásának érdekében ezt teljessé kell tennünk. Az Európai Tanácsi következtetések a beruházások a széles sávú szolgáltatásokba és a digitális szolgáltatásokba sajnos 9,2 milliárdos támogatásról 1,1 milliárdos támogatásra csökkentek, és hogyha szeretnénk elérni ezeket a célokat, és szeretnénk kilépni a gazdasági válságból, akkor ez nem elégséges a megfelelő prioritásokat ki kell alakítanunk a következő MFF-ben, és olyan területeket, mint a széles sáv nem lehet visszaszorítani, ez nem lehet megoldás. Ennek az ellenkezője lenne a megoldás, mert teljes mértékben kontraproduktív, hogyha elvesszük a támogatást ezektől a területektől. Egy ilyen finanszírozási környezetben nagyon fontos, hogy megpróbáljuk korlátozni ezeket a költségvetési megnyírbálásokat, hogy mondjuk a strukturális alapokból esetleg lehessen finanszírozni a széles sávot például, és hogy befektethessünk a jövőbe. És arra is szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy amikor az ITRE szakbizottság az első tenes guideline-okat kidolgozta, ítenes guideline-okat kidolgozta, akkor a befektetések szempontjából megállapítottuk a megfelelő kritériumokat, hogy biztosítani tudjuk, hogy azok a projektek kapjanak támogatást, amelyek legalább a 100 megát megvalósítják vidéki szolgáltatásoknál, és az 1 gigát a városi szolgáltatásoknál, ugyanis a vidéki területek sem maradhatnak le a városi területek mögött az internetes kapcsolódás tekintetében és ezek a szélessávú kritériumok a vidéki területeken úgy gondolom, hogy segítenek majd abban, hogy a digitális felzárkózás megtörténjen a vidéki területeken, és ilyen szempontból versenyképes legyen az Európai Unió. A bizottságnak is ezeket a célkitűzéseket kellett volna beleírnia a felülvizsgált javaslatába, de ez nem történt meg. Mi viszont tovább is követjük ezeket a nagyra törő célkitűzéseket, és reméljük, hogy a bizottság is csatlakozik majd ehhez. Köszönöm szépen, Kraufmann kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, köszönöm a bizottságnak az átdolgozott javaslatot, és gratulálok hozzá. Hogyha részleteiben tanulmányozni akarjuk ezt a szöveget, azt hiszem, hogy ez mindenképp egy helyes lépés a helyes irányba, helyes súlypontokat helyez el a korlátozott költségvetésre összpontosít ezen projektek esetében, és ami számomra különösen fontos, európai hozzáadott értéket teremt. A szélesebb internet kiépítésnek finanszírozása nagyon szűk korlátokat szabad, a tagállamoknak kell most itt aktivizálódniuk. Itt az euró kötvény kérdését sok érintett már utolsó cseppként a pohárban jellemezte, és itt felvetődik az a kérdés, hogy esetleg más megoldást találni nem lett volna jobb, de a tagállami kormányok most ezt a döntést már elvették tőlünk. Itt az infrastruktúra képítéséről van szó a digitális szolgáltatások tekintetében, ez erőteljesen egyszerűsödött, itt tehát égető kérdésekről van szó, és uh, itt van még a csodálatos EU jogalkotási munkaprogram. Az e IID és az elektronikus jelzés, az elektronikus közbeszerzés hatalmas potenciált rejtenek a határokon átnyúló piachoz. Ezek sürgetően szükségesek, és a mandátumunk végéig elfogadandó jogszabályok végrehajtása is nagyon fontos. Fontos a vállalkozások alapítását szolgáló jogszabályok és a cégjegyzékek egyszerűsítése. Itt az Európai Unió szintjén konkrét intézkedéseket fogadatosíthatunk hozzáadott értékkel a gazdaság számára. Örülök annak is, hogy a különféle projektek nem estek a törlések, megszorítások áldozatául, a tervezési biztonság azonban nem lehet adott, hogyha állandóan új pénzügyi forrásokat kell keresnünk, és a gazdasági válság idején különösen sok a megszorítás. Most az internet témáját szeretném felvenni, egy, felvetni egyes intézkedések esetében, mint az illegális tartalmak törlése, óvni attól, hogy itt mm, túlságosan erős megszorításokat alkalmazzunk. Németország kezdeményezését ezen a területen mindenki dicsérte, elérte ezeket, ez a szülőket és a gyermekeket is, akik a megszólítások ellen foglaltak állást. Az internetprogramok finanszírozásában a keretben nagyon fontos, az európai összekapcsolódási eszköz is fontos, hogy az alapvető infrastruktúra kiépítése lehetséges legyen. Itt a résztvevő szervezetek, gazdasági szereplők, hogy részt tudnak -e ebben venni, a tervezési fázisban az itt nem említődik meg. Itt mindenképpen biztosítani kell, hogy a jelenleg zajló kezdeményezések folytathatóak, vagy a tagállamoknak kell esetleg a finanszírozásban segíteniük. És még egyszer megemlítem, hogy nagyon sok dolog van, amit itt Európában finanszírozunk, de hogyha megérintjük az embereket, akkor látják csak Európa hozzáadott értékét. Itt nem nagy összegek rendelkezésre állításáról van szó, hanem arról, hogy a projektek eljussanak az emberekhez. Gyakran hangzik el a panasz, hogy nincs elég pénz. Jó lenne tehát ezeket a dolgokat elgondolni. Lehet esetleg korlátozni a forrásokat, de nem teljesen törölni. Beszéltünk a társfinanszírozásról, és esetlegesen így maguk az emberek próbálnak kiegészítő forrásokat szerezni. Itt kár az, hogy egyrészt elhangzik, hogy Európa tesz valamit a polgárokért, aztán elfogy a pénz, és akkor azt mondjuk, hogy minket már nem érdekel az adott program. Nagyon sok programról lehet beszélni, nagy összegeket igényelnek egyes programok, de tényleg el kellene gondolkodnunk azon, hogy a törlések a legjobb megoldást jelentik-e. Elnök, köszönöm Krolcman kollégának is a bizottság részéről. Hozzá kívánom amit fűzni. Thank you for, uh, the... Először is szeretnék köszönetet mondani a megjegyzésekért, és köszönöm szépen azt a pozitív megközelítést, ami arra irányul, hogy próbáljunk gyorsan előrelépni, ugyanis mi is úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos téma. Itt valóban ki lehetne használni, mint ahogy a képviselők is elmondták, hogy tényleg szoros együttműködés van a bizottság és a parlament között, és hogy nagyon komoly előkészítő munkát végeztünk már el. Azt hiszem, hogy mindannyian jól értjük, hogy mik a közös érdekeink, hogy mit kell megvalósítani, és hogy mik a megvalósítási lehetőségek. Az is egyértelmű, hogy az alapvető üzenet az, hogy nem élhetünk olyan világban, amelyben a 9 milliárd rendelkezésre áll, mert nincs annyi. Úgyhogy meg kell néznünk, hogy milyen egyéb finanszírozási lehetőségek vannak a széles sáv elterjesztésére. Az IKT valószínűleg a harmadik prioritássá vagy a negyedik prioritássá válhat, és akkor ezek alapján kell megnézni, hogy az EBB-től vagy más forrásoktól milyen finanszírozásra nyílik lehetőség. Az ambíciók megvannak a szélessávval kapcsolatban, most a finanszírozást kell megteremteni. Természetesen megvannak az ambícióink azzal a lefedettséggel kapcsolatban, amit el kellene érnünk, és meg kell néznünk ezeknek a szélessávú hálózatoknak a teljesítményét is, hogy ezek mennyire gyorsak, elérjük-e azt a szintet, amit kitűztünk. A specifikus javaslatoknál egyértelműen látszik, hogy az aktuális piaci lehetőségek meghatározzák, hogy mi most a legmodernebb technológiák. Ez egyébként benne is van a szövegben. Ez egyébként benne is van a szövegben, tehát hogy a projektek magas technikai szinten mozogjanak, és egyfajta megtöbbszöröző hatással bírjanak. Megpróbáljuk ezeket a példaértékű projekteket kiválasztani, és ezek beruházásával elérni, ezek támogatásával elérni a célkitűzéseket. Itt van ugye a strukturális alap, és itt van az EBB is, mint lehetséges finanszírozó partner. Most az ultragyorsról és az egy gigánál nagyobbról nem beszéltünk, pedig vannak ilyen projektek is, és ezek képviselik nyilván a csúcs technológiát, ezekben nagyon komoly potenciál rejlik és ez meg is jelenik majd a felülvizsgált javaslatban. Mi magunk is ráébredtünk arra, hogy egyértelműen nem kielégítő az, hogy ilyen óriási költségvetési megszorítással kell egyet értenünk, vagy együtt élnünk legalábbis. Ez végülis azt az üzenetet juttathatná el, hogy akkor a digitális technológiákat nem is veszik komolyan. Ez az alacsony támogatottság igazából lehetőséget nyújtott arra, hogy egyszerűbb és célra törőbb legyen a munkánk, hogy egy egyszerű logikát kövessünk, hogy csak a nagyon jó projekteket válasszuk ki, mivel hogy a finanszírozási prioritást ki kellett alakítani, mert nem volt elég pénz. Ezen az alapon reméljük, hogy stabil tervezésre nyílik lehetőség, mert ez nagyon fontos. Az előrejelezhetőség és stabilitás fontos a finanszírozás szempontjából, és a különböző digitális szolgáltatások jövőjének szempontjából. Ugye itt vannak azok a szolgáltatások, azok az építő elemek, amelyek csúcstechnológiát képviselnek, és nagyon nagy ezekre nézve az igény, hát ezekre kell koncentrálni. Komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy tényleg társfinanszírozásba vagy finanszírozásba torkoljanak azok a kezdeményezések, amelyekre tényleg szüksége van a piacnak. Természetesen vannak itt kereskedelmi érdekek is, és hosszú távon ezek is bekerülhetnek a társfinanszírozás kalapjába, amennyiben kiderül, hogy ezek tényleg fenntarthatóak, hogyha ezek 2020-on továbbra is mutatnak. A melléklet eléggé egyértelmű azon projektek kapcsán, amelyek elfogadhatóak, tehát látható, hogy milyen típusú projektekről van szó, és hogy ezeket hogyan kell végrehajtani. Ez egy nagyon hatékony gyakorlati eszköz a, a programok kidolgozásában, hiszen ez némi irányvonalat nyújt azzal kapcsolatban, hogy milyen projektek lehetnek esélyesek. Kulcsfontosságú az, hogy a széles sávú és a digitális projektek közös érdeket generálnak Nyilván ez egyértelmű, hát azért készítettük el ezt a listát, és nem olyan bonyolult megmagyarázni az európai polgároknak sem, hogy az e-egészségügy vagy az e-vállalkozások és a határokon átnyúló szolgáltatások általánosságban nagyon fontosak. Mindenkinek erőfeszítést kell tennie, hogy elterjedtebbé tegyék ezeket a szolgáltatásokat, és ez is a fenntartatósági terv része. Úgy gondolom, hogy mindenki számára egyértelmű, hogy olyan beruházásokra van szükség, mondjuk a digitális szolgáltatások területén, amelyek a legjobban megtérülnek. Ott vannak a nemzeti rendszerek, a nemzeti központok, ahol mondjuk hozzá lehet férni az e egészségügyi nyilvántartásokhoz. Ez technikai szinten kell el, először, hogy megvalósuljon, és reméljük, hogy nem sokára rendelkezésre állnak majd a becslések is, amelyek ezeket a kapcsolatokat fel tudják mérni, és a lehető legtöbb összekapcsolódást tudjuk majd megvalósítani európai szinten, tehát a lehető legtöbb Európát átszelő kapcsolat jöhet létre. A szomorú valóság az, hogy a pénz kevés, de akkor is szavahihetően és megfelelő felelősséggel kell kiválasztanunk a leginkább fenntartató projekteket. Hogy lezárjuk a témát, Tozehovszki úr kap még szót, tessék. Nos, most már szinte semmi hozzáfűzni valóm nincsen, mert Itt az elmúlt két-három hónapban számos vitát lefolytattunk már erről a témáról. Ami változik, az a megközelítés, mert nyilvánvaló, ugye itt, hogy 85%-kal csökkentették ezt az összeget, ez egy nagyon jelentős változás, és itt most már nem a kezdeti projektre alapozunk, a feltételek pontosítása az kedvező. Most a legfontosabb dolog a rendszerszerű szolgáltatások kérdése, melyeket ezzel a pénzügyi politika lehet finanszírozni. Kicsit nehéz lesz számunkra szembenézni a szélesebb tárgyában javasolt megoldással, de a szolgáltatás ezen részét részletesebben leírták, jobban definiálták, ahogyan Kreutzmann úr is mondta, eltérően a kezdeti projektől. Nos, úgy vélem, hogy a nagyon rövid, nagyon szoros határidőn belül sikerül majd együttműködnünk az árnyékjelentéstevőkkel, és el tudjuk készíteni ezt a dossziét június közepére, július közepére szakbizottságunk utolsó ülésére a nyári vakáció előtt, hogy lezárjuk ezt a projektet, és így módon bele tudjuk foglalni azokat a pontokat is, amelyek a kezdeti projektből átkerültek ide. Várom tehát a további együttműködést. Köszönetet mondok a bizottságnak azért, a gyorsaságért, amiért még amiért bemutatta ezt a tervezetet. Még ezen a héten megküldöm az ennyi jelentéstevőknek az új ütemtervet, hogy a ö, nagyon szoros határidőket tiszteletben tudjuk majd tartani. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Kreutzmann kolléga akart még egy másik kérdést feltenni, vagy nem? No, thank you very much. The only question... Nem, köszönöm. Egy kérdésem volt, erre nem kaptam választ a biztonságosabb internettel kapcsolatban. Timas úr válaszolt, vagy hát nem igazán válaszolt, de talán a biztosnak ír egy levelet és emlékezteti erre a kérdésre. Hiszen ez egy rendkívül érdekes téma, és azt hiszem, hogy nem olyan nagy összegekről beszélünk, hogy ne lehetne ö, ezen változtatni, hogy folytathassuk a programot. Köszönöm. Köszönöm. Emlékeztetnék arra, hogy az ITRE beli szavazás a módosítókat illetően. Nos, június 19-én lesz egy eszmecsere, aztán június 25-e délig be kell nyújtani a módosítókat, és július 9-én szavazunk, ezzel lezárom az ITRE szakbizottság ülését, és emlékeztetnék a, emlékeztetném a kollégákat arra, hogy következő üléseinkre június 19-én és 20-án kerül majd sor délelőtt, illetve délután. Köszönöm, és jó munkát kívánok!